Chers collègues, euh, chers amis, bienvenue. Euh. Kedves kollégák! Itt üdvözlöm Önöket a parlamentben az ötödik találkozón, amelyet megszerveztünk, méghozzá a Gazdaság és Monetáris Bizottság keretében számomra nagy-nagy megtiszteltetés, nagy-nagy öröm, hogy megnyithatom ezt a kétnapos rendezvényt, hiszen két napot fogunk együtt tölteni az a megtiszteltetés és öröm élt bennünket, hogy itt az Ekon bizottságban kollégámmal a cseh szenátus részéről üdvözölhetjük Önöket itt, mint egy száz nemzeti parlamenti képviselőt üdvözölhetünk itt. És örülök annak, hogy szinte minden tagállam képviselteti magát. Ha megengedik, gratulálok Önöknek, és örülök annak, hogy meg elfogadták meghívásunkat. Nos, hát a megengedék bevezetőmet megelőzően szeretnék néhány dolgot elmondani. Tehát itt az Európai Parlamentben, és önök a Nemzeti Parlamenten nyilván szembenéznek hasonló problémákkal. Ha megengedik, néhány technikai információval szolgálnék először is. Ugye, ha a programot megnézik, két napon keresztül fogunk dolgozni. A mai napon Almunia hilletékes biztos úrral fogunk beszélni a strukturális reformokról, a beruházásról, innovációról, és ugye készítettünk egy kérdőívet mindenki számára, ezen a kérdőíven végigmennénk. Tehát meg kell értenünk, hogy mik a leginkább bevált gyakorlatok, hogy tud hozzájárulni mindenki tapasztalatával, jó példájával a közös megoldáshoz, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal. És az a gondolat is nyilván foglalkoztat bennünket, hogy hogyan lehetne gazdaság élénkítő programokat kidolgozni, útnak indítani. Nyilván mindenki saját nemzeti parlamentje tapasztalatait is ismertetheti. Tehát e, e, nyilvánvalóan a nemzeti parlamenteknek is van szerepük a gazdaság élénkítés területén. Tehát, ha úgy tetszik, mindenképpen mindenkinek részt kell venni ebben a programban. Filip Mestát elnök úr is itt van köztünk, az Európai Beruházási Bank elnöke Mestát úr, ha úgy tetszik, nagyon sokan figyelik őket, a EBB-t is, hiszen nekik is nagyon sok szerepük van ebben a helyzetben. Különleges helyzetről van szó. Azt gondolom, hogy vele is fogunk beszélni a jövőbeli kihívásokról, az új finanszírozási lehetőségekről, hitel lehetőségekről, hogy lehet a KKV-kat támogatni. Nagyon fontos eszmecsere lesz. Ma este magasrangú tisztviselőkkel beszélünk az IMF Butros Butros Gáli úr eh, sajnálatos módon Kuala Lumpurban ragadt, nem tudott eljönni. Hát Kuala Lumpur és Brüsszel elég messze van egymástól, tehát nem tud itt lenni ma köztünk. Viszont két európai biztos is itt lesz körünkben. Azt hiszem, hogy ők önökkel együtt egy nagyon is érdekes vitát folytatnak. Kovács László úr, aki ugye az adóügyi eh, biztos, és Nelly Krusz asszony, aki a versenybiztosunk. Ezek olyan témák, amelyeket ez a két biztos felelős, amelyek mindenki számára fontosak. Aztán beszélgetni fogunk a cseh pénzügyi miniszterrel, hiszen az ECOFIN tanácsának ő most az elnöke, Kalucsek úr, és Leszobenis Magi úr, aki az LKB részéről van itt, az Európai Központi Bank részéről. Ő foglalkozik a Bretton Woods 2-es programmal. Esetleg lehetne ezt a szimbolikus párhuzamot vonni a mostani helyzet és a második világháborút követő helyzet között. A dokumentumai között megtalálják a részvevők listáját, illetve két dokumentumot, amelyet Kérem szépen mindig hozzanak magukkal, két dokumentumról van szó, amelyek hasonlónak tűnnek, azonban nagyon is eltérőek. Az egyik, na ezek milyen dokumentumok? Nos, hát ezek a dokumentumok összegyűjtenek elemzéseket, amelyeket a mi szakértőink készítettek itt az Európai Parlamentben. Makroökonomiai kérdésekről van szó, illetve a pénzügyi piacról. Azt kérdük a szakértőktől, akik rendszeresen dolgoznak velünk, azt kértük, hogy elemezzék egy európai perspektívát vázoljanak fel. Nem csak a bizottság szolgálatain belül, nézzék meg, hogy hogyan működik ez a gazdaságélénkítő program, hogyan lehet hatékonyan fellépni a gazdaságélénkítés, a gazdaság fellendítésétekében és a bankok keretében. Két hasonló, de azonban eltérő témájú dokumentumról van szó. Egymás kiegészítő dokumentumokról van szó, Sajnálatos módon csak angol nyelven férhető hozzá ez a két dokumentum, de szerintem a nemzeti parlamentek képviselői bizonyára fel tudják használni majd ezeket a dokumentumokat, akár otthon is. Most pedig, ha megengedik, általánosan szólnék arról, hogy mi hogy látjuk ezt a helyzetet. Megadom az elnök társamnak a szót, tartsa meg bevezetőjét, mielőtt megadnám Almónia biztos úrnak a szót, hogy ő ismertesse, hogyan látja ezt a helyzetet. Ha megengedik, elmondanám, hogy ez az ötödik nap, ötödik parlamenti nap, egy olyan pillanatban kerül megnyitásra, amikor nagyon súlyos a helyzet, viszont nagyon sok érzelem övez bennünket, nagyon sok kolléga el fog bennünket hajtni ugye a mandátum végén, hiszen májusban véget ér az öt éves parlamenti ciklus. A helyzet súlyos ebből a szempontból is, hiszen pénzügyi válságot is megélünk, gazdasági, szociális válságot, és azt gondolom, hogy az Európai Unió történelmében egyedülálló válságról van szó, tehát ha úgy tetszik, létezés volt az, az legnagyobb válság talán, amit megtapasztalhatunk. Hazatérve azt hiszem, hogy sokkolóan hat ránk az, hogy a polgárok mennyi kérdést tesznek föl nekünk. Önöknek, nemzeti parlamenti képviselőknek tesznek fel kérdéseket, nekünk, európai parlamenti képviselőknek. Azt kérdezik tőlünk, vagy számon is kérnek bennünket sokszor, azt kérik számon tőlünk, hogy mit teszünk a válság kezelés érdekében. A válság az USA-ban robbant ki, ha úgy tetszik, ma Európában nincsen érintetlen régió, érintetlen vidék hiszen nem lehet leszakadni erről, nem lehet leválni erről a válságról. A válság másfél éve robbant ki Amerikában, tehát, ha úgy tetszik, nem lehet függetlenedni ettől a válságtól. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol egyszerre válaszokat kell találnunk, rövid, közép és hosszú távon, annélkül, hogy a különböző horizontokat ellentmondásban hoznánk egymással. Tehát ezeket ki kell egészíteni. Nagyon fontos, hogy párhuzamosan járjunk el nem szabad, hogy egyik szinten, tehát a nemzeti szintű, európai és nemzetközi szintű megoldások, azok egymást ki kell egészítsék, erősítsék, nem szabad, hogy kioltsák egymást. Nem lehet azt mondani, hogy például a világszintű ö, megoldás üt, összeütközne a nemzeti szintűvel. Nem, nem, nem, három helyszínen. Nemzeti, európai és világszinten kell fellépnünk. Ez a feladatunk. Mi azt szeretnénk, hogyha két nap alatt, ha úgy tetszik, mérleget vonhatnánk az európai szintéren, pénzügyi, gazdasági szempontból. Mérleget szeretnénk vonni, de szeretnénk azt is elmondani, hogy hogyan lehet kollektív megoldásokat találni erre a válságra. Nem szabad félnünk attól, hogy új területeket fedezzünk fel a megoldás keresve. Globális válságról van szó, ezt igazából a subprime-ok -ok válsága indította el, tehát úgy tetszik, minden országban érezzük ennek a válságnak a hatását. Tehát nagyon fontos az, hogy stabilizálni kell a gazdaságunkat, a pénzügyi rendszerünket, Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a gazdaság pénzügyi vonatkozása is jól működjenek gyorsan, hatékonyan kell fellépni, célzottan, de éppen ezért koncentráltan és harmonizáltan kell eljárnunk. A nemzeti szintű tervek elengedhetetlenek, azt gondolom, hogy nagyon fontosak a költségvetési, pénzügyi ösztönzők, amelyeket a legtöbb tagállamban be is vezettek, annak érdekében, hogy rövid, illetve hosszú távon valóban eredményeket érjünk el, megfelelő gazdasági, szociális, környezetvédelmi problémákat tudjuk megoldani A pénzügyi szabályozás, illetve a felügyelet kérdése, ezek nem új témák az Európai Parlament keretében gyakorlatilag meg kell erősíteni az európai szintű meg együttműködést az egy, a felügyelet területén. Emlékeznek arra ugye, hogy tavaly beszéltünk erről a kérdésről. Lámfalusi báró jelenlétében ezt a kérdést már felvetettük. Két nemrégiben készült jelentés konkrétan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Arról, hogy nagyon fontos a határokon átnyúló ügyleteket lebonyolító szervezetek felügyelete. Ha úgy tetszik, Európai Parlamentként már többször foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nagyon sok javaslatot terjesztett elő a bizottság a pénzügyi szabályozás területén. El kell mondjam őszintén, hogy néha úgy érzem, hogy a törvényhozó jogalkotó munkája frusztrációkkal teli. Az ember úgy gondolja, hogy egy olyan struktúrát kell szabályozni, ami állandóan mozog ha úgy tetszik, nem tudunk mindig figyelembe venni új kívásokat, hiszen ezeket nem ismerjük. Sokszor ágazati a megközelítés, amely néha nem megfelelő. Hát az nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy Európa tehát nagyon szívesen megnyitja piacait a riválisok előtt, de nem mindig veszük figyelembe, hogy ennek milyen következményei vannak a piacra. Ha úgy vesszük, sokszor a piacok megnyitása torzítja a belső piacot, a stabilitást, a pénzügyi piacokat. Sokszor az egyensúly felbomlik az ilyen megnyitásokat követően. Súlyos nehézségekkel nézünk szemben. A bizottságtól azt kérjük, hogy játsza építés szerepét, ha úgy tetszik, építse újjá ezt a gazdasági struktúrát. Nagyon fontos az európai megoldás megtalálása, ugye van egy magasrangú munkacsoport, amely eh, Jacques de la Rosière munkacsoportnak is nevezhető. Ez a magasrangú munkacsoport dolgoz ki egy új programot, amely azzal lesz kapcsolatos, hogy hogyan lehet garantálni a piacok stabilitását, likviditását az Európai Unión belül. Nagyon fontos az EU energetikai függetlensége is, és nagyon fontos a szociális kohézió. Felügyeleti modellünk nagyon jó, nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk a megoldást. Európai megoldás kell az Európai Központi Bankok rendszere alapján, ahol minden európai nemzeti bank, mindegy, hogy mekkora méretű, megfelelő szinergiát alkot. Nagyon fontos a nemzeti szaktudás összeegyeztetése az európai szintű megoldás megtalálás érdekében. Az Európai Központi Bankkal együttműködve nagyon fontos tehát a felügyelet kidolgozása. Az Európai Központi Bank, ha úgy tetszik, nagyon nagy szerepet játszott a válság kezelésében. Nos, a jó válság menedzsmentben jeleskedhet az Európai Központi Bank ebben a helyzetben. A jövőben azon kellene elgondolkoznunk, hogy mire van szükségünk itt Európában. És én személyesen úgy gondolom, hogy nekünk néhány dolgot meg kellene reformálnunk a bizottságon belül is, ami a makroökonomia oldalt illeti, és a pénzügyi szolgálatoknak egy, egy főigazgatóság égisze alá kellene kerülniük. Világos az, hogy az államok, a tagállamok nem csak a stabilitást tartják szem előtt, nem csak a kiadási oldalt figyelik hanem azon is el kell gondolkoznunk, hogy a tagállamoknál vannak negatív trendek, illetve felmerült a protekcionizmus. Ez a fejlemények nagyon veszélyesek, az ECOFIN tanács ülésein sokszor érezhetjük ezeknek a, az előjeleit. Most a katasztrófa jelentések ellenére, amelyeket hallunk, nem gondolom, hogy szétesne az eurózóna, mert ha valaki az eurózónából ki akar lépni, vagy kilépne, hát sokkal nehezebb helyzetbe kerülne, mint ha bent maradna. Szerintem senkinek nem érdeke az eurozóna tagállamai közül az, hogy elhagyja az eurozónát. Szerintem ez nem fog bekövetkezni. A szerződés nem teszi lehetővé azt, hogy legyen egy bailout, egy megmentő csomag, mindenütt érezzük a feszültséget az eurozónán belül, az eurozónán kívül, az Európai Unión belül, az Európai Unión kívül. Azon kell elgondolkoznunk, hogy milyen előnyei vannak a csatlakozásnak. Tíz éves az euró, néhány tagállam csatlakozott hozzánk, már van, aki még dolgozik ezen, az euró sikertörténet és kötelezettségeket is maga után von. Vannak különbségek a refinanszírozási arányoknál és tételeknél a különböző tagállamokban, ez abból adódik, hogy más a versenyhelyzet tagállamonként. Az Almónia jelentés is erről szólt, amely másfél évvel ezelőtt készült el. Szerintem igenis aggasztó, nyugtalanító volna az, hogyha ezek a különbségek még nagyobb lennének, a szakadék még inkább nőne, hiszen ez veszélyeztethetné a stabilitási és növekedési egyezményt is. Fontos az, hogy dolgozzunk ki egy új stratégiát, az adakozás és adakozás stratégiáját. Én ezt így nevezem. Az a fontos tehát, hogy a GDP 60%-ánál kellene megállítani az államadóság mértékét, nagyon fontos az, hogy létrehozzunk egy európai világbankot, ha lehet így fogalmazni. Európai valuta alapot pontosabban inkább így fogalmaznék. Nézzük meg Amerikát. Ott egész más helyzet adott, hiszen ott a költségvetés 30%-át föderális szövetségi szinten használják fel. Ezt nem lehet összevetni az európai szintű költségvetéssel. Ennyit szerettem volna én elmondani önöknek, elő akartam készíteni a mai eszmecserét és vitát, és meg vagyok győződve arról, ha mindenki azon elgondolkozik, hogy hogyan lehetne a konjunktúra programok második csomagját kialakítani, ha mindenki hozzájárul ha mindenki együtt gondolkodik velünk, ha mindenki elgondolkozik azon, hogy az Európai Unió hogyan tud például a G20 csúcs találkozón elhangzottakhoz hozzájárulni, persze mi nem veszünk közvetlenül részt a G20-as csúcs találkozón, lesz ugye tavaszi és rendkívüli tavaszi csúcs találkozó, azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, ez a kétnapos rendezvény, hogy elmondjuk egymásnak gondjainkat, elképzeléseinket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Most pedig megadom a cseh szenátus tisztelt képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, hogy itt van öni a szó. Vážená... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, vendégek! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, önökkel részt vehetek abban a vitában, ami az európai gazdaság jövőjével foglalkozik. Még egyszer köszönet az elnök asszonynak, akivel már tavaly novemberben Prágában találkoztam, amikor is a gazdasági és pénzügyi szakbizottság találkozott az én parlamenti bizottságommal, ami gazdasági és közlekedésügyi kérdésekkel foglalkozik. A mai délutáni témánk a foglalkozt zás, a munkahelyek és a fenntartható növekedés, ami a strukturális reformokat, a befektetést, az innovációt, illetve a kis és középvállalkozásokat illeti. Én az utóbbi témában fogok majd felszólalni, tehát a KKV-k témájában, és holnap a pénzügyminiszterünk, a Csehköztársaság pénzügyminisztere fog szólni a cseh elnökség prioritásairól, gazdasági kérdésekről, és részletesebben is ismerteti ezeket a programokat. Gondolom mindenki egyetért abban, hogy a kisvállalkozók képezik a gazdaság gerincét. A megfelelő jogi keretek alapvetően fontosak ahhoz, hogy a vállalkozói környezet megfelelően működjön a megfelelő szabályozói szint, ami vállalkozóbarát, az egyik központi kérdés. A KKV-k számára ez jelent az egyik fő problémát, tehát ez az egyik fő prioritása a cseh elnökségnek. 2008 nyarán a bizottság bevezetett egy átfogó keretet az unió tagállamai vonatkozásában a KKV-k jogszabályt, ha úgy tetszik. Ennek végrehajtása zajlik most a cseh elnökség alatt. A cseh szenátus véleményezte a kisvállalkozói jogszabályt az európai jogalkotási, jogalkotási folyamat előzetes felülvizsgálatában, arra törekedve, hogy minden olyan erőfeszítést megtegyünk, hogy az ebben a jogszabályban foglalt elvek kötelező érvényűek legyenek. A szenátus egyik javaslata az volt, hogy a KKV törvényben szerepeljen a Lisszaboni stratégia éves felülvizsgálata uniós szinten, illetve a nemzeti reformprogramok szintjén. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozók életét megkönnyítsük. Lehet, hogy ez nem ad azonnali és kézzelfogható megoldást a problémákra, de hosszú távon ez mindenféleképpen alapvetően fontos az európai gazdaság továbbfejlődése szempontjából. Köszönöm a figyelmüket, és várom a hozzászólásokat majd a vitában. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos, egyértelmű megközelítést és beszámolót, amit a cseh szenátus megkezdett ebben a témában, ez fontos a vitánk szempontjából. Üdvözlöm a biztos urat, tudom, hogy komoly felelősség terheli önt ezen a területet, ezen a területen, ebben az anyagban, minden esetre átadnám a szót, hogy számoljon be ön, hogyan látja a jelenlegi gazdasági helyzetet, illetve hogy az EU hogyan járulhat hozzá a makroökonomiai kihívások kezeléséhez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul beszélek, hogyha lehet. Sajnos katalánul nem beszélhetek. Először is, ami a gazdasági helyzetet illeti. Az előrejelzéseink, amelyeket februárban mutattunk be, egy január 19-i változathoz képest felülvizsgált előirányzatot jelentettek. Az IMF, az OECD és más előrejelzések vonatkozásában, amelyet magán, illetve állami szervezetek jelentettek meg, komoly eltérést mutattak, ami a növekedés előrejelzését, illetve a foglalkoztatási szintet illeti idén az EU-n belül. Tehát arra kényszerültünk, hogy ezeket az előrejelzéseket felfelé módosítsuk, különösen ami a munkanélküliségi adatokat illeti. Az EU-n belül, ha nem is minden tagállamban, de az EU egészében recessziót élünk meg, mégpedig mély recessziót, Épp úgy, mint az Egyesült Államok, Japán és más gazdaságok a világon. A legfőbb hajtómotorja a növekedésnek változatlanul a nagy feltörekvő gazdaságok jelentik. De nekik is csökkenteniük kellett az előrejelzéseiket az idei évre. Kína például tavaly 9-10 vagy akár 11 százalékos növekedést könyvelhetett el. Idén ami előrejelzéseink szerint azonban ez 6 százalékra fog visszaesni. Ez meglehetősen jelentős módosulást jelent Kína esetében, de ugyanez mondható el Indiára és más nagy feltörekvő gazdaságokra is. Múlt héten például Oroszország tárgyaltunk, és Oroszországban is komoly gazdasági problémákról számolnak be. Tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy a belső kereslet hiányát máshogy kompenzáljuk az EU-ban, illetve az Egyesült Államokban is, hiszen ez a feltörekvő gazdaságok részéről ered. A fő problémát az okozza, hogy ez, első, ez az első globális és mély recesszió a világon. Hogy döntöttünk, mit tegyünk? Bizonyára emlékeznek rá, hogy itt elsősorban egy pénzügyi válságról beszéltünk 2007. augusztusa óta, és EU szinten, illetve globális szinten egy sor kezdeményezést fogadtunk el annak érdekében, hogy továbbfejlesztjük a pénzügyi szabályozókat, jobban koordináljuk a pénzügyi felügyeletet, és megoldjunk néhány működésbeli problémát a pénzpiacokon. De itt most már nem pénzügyi válságról, hanem gazdasági válságról kell beszélnünk. Tavaly novemberben az Európai Bizottság úgy döntött, hogy elfogad egy európai gazdaságélénkítési program kezdeményezést bizonyos pénzügyi ösztönzőkkel együtt, ami a GDP 1,5%-át fogja kitenni. Ezeket a pénzügyi ösztönzőket elsősorban nemzeti szinten kell elfogadni, hiszen a költségvetés nemzeti kompetencia, de a koordinálás az egyik döntő fontosságú eleme a gazdaságélénkítési programnak, hiszen a költségvetési ösztönző csak akkor lehet hatékony, ha koordinált módon működik. És hogyha minden nemzeti döntést megfelelően összehangolunk. A költségvetési ösztönző a megfelelő mozgástértől függően és költségvetési lehetőségektől függően osztjuk fel a tagállamok között a költségvetés bevételi oldalán ezeket az intézkedéseket időszerűen, célzottan és átmeneti jelleggel kell megvalósítani. Tehát ezek voltak a feltételek és a célkitűzések a gazdaságélénkítési programunkon belül, amit a 27 kormány és államfő a decemberi csúcson fogadott el. Időközben több tagállam elfogadott saját nemzeti ösztönző programokat a kompromisszum szellemében. Tegnap az ECOFIN ülésen, illetve ma a mostani ülésen is el tudom mondani, hogy a nemzeti döntések amit eddig eh, a gazdasági gazdaságélénkítési program keretében elfogadtak, többé-kevésbé egybeesnek az előbb említett eh, feltételekkel, tehát az időszerűség, a célzottság és az ideiglenesség eh, tekintetében, hát nem is száz százalékban felelnek meg ezeknek a feltételeknek, de nagyjából azokkal egybeesnek, ami a költségvetési eszközöket illeti. A költségvetési ösztönző mére, mértéke vagy nagysága nemzeti rendszereken belül általában a GDP 1%-át teszi ki, tehát alacsonyabb, mint az eredetileg eltervezett, de egyes tagállamokban egyéb intézkedéseket is foganatosítottak, annak érdekében, hogy fokozzák a gazdaság pénzügyi támogatását. És természetesen ezek stabilizációs intézkedéseknek is megvan a szerepe. Mi úgy számolunk, hogy a költségvetési támogatás idén, illetve 2010-ben az eddig elfogadott döntések alapján körülbelül 3,3 4%-át teszi ki a GDP-nek, ami meglehetősen tetemes fiskális ösztönzést jelent. Ami a közép és hosszú távú hatását illeti az intézkedéseknek, elmondhatjuk, hogy egyes intézkedések nagyon jól kapcsolódnak azokhoz a strukturális reformokhoz, amelyek a gazdasági lehetőségek kiaknázását hivatottak el elősegíteni, és a fenntartható fellendülést fogják szolgálni, amint a rövidtávú intézkedések hatása tulajdonképpen megszűnik. Tehát jó a kapcsolat, jó a az összekapcsolás a rövidtávú intézkedések és a hosszabb távú perspektívák között, figyelembe véve a gazdaságaink strukturális igényét. Ugyanakkor viszont két korláttal is szembe kell néznünk rövid távon. Az első ilyen korlát a pénzpiacok helyzetéből, vagy a bankszektor helyzetéből fakad, de itt most nem csak a bankszektorról kell természetesen beszélnünk, ugyanis néhány tőkepiac sem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem működik. A költségvetési ösztönzők mellett a tagállamok az elmúlt négy hónapban óriási kezdeményezéseket fogadtak el, döntéseket hoztak a pénz ügyi szektor támogatására és a pénzpiacok megfelelő működésének helyreállítása érdekében. A Lehman Brothers összeomlása óta, szeptember óta dominószerűen omlottak össze pénzintézetek, és globális szinten ennek kezelésére a kormányok egy hosszú intézkedés listát, csomagot fogadtak el, bevonva magán és állami eszközöket, garanciákat, likviditásnövelő eszközöket, kamatcsökkentéseket fogadtak el. És ezek az intézkedések már bizonyos területeken hoztak jó eredményeket, csökkent a kamatrés, az Euribor és más kamatok is csökkentek ezen intézkedések eredményeként, de a bankrendszert továbbra is komoly feszültség jellemzi. Az ECOFIN-ban tegnap is szót váltottunk arról, hogy a rossz eszközökkel, a rossz aktívákkal hogyan járjunk el. Bizonyos nemzeti reagálások már születtek e tekintetben, és az ECOFIN tehát arról cserélt eszmét, hogy az ilyen úgynevezett rossz aktívák tekintetében mit tegyünk. Az USA már elfogadott egy erőteljes csomagot a pénzügyi rendszer támogatása érdekében, illetve a működőképesség visszaállítása érdekében. Reméljük, hogy ezen intézkedések összességében egy pozitív gazdasági fejlődést fognak megindítani, ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy amennyiben a pénzpiacok nem működnek megfelelőbben a következő 18 hónapban, akkor a költségvetési ösztönzőink hatása meglehetősen csorbát szenved. Még egy dologra kell felhívni a figyelmet az elmúlt néhány hét vagy hónap kapcsán. Tekintettel az óriási összegű állami forrásokra, ami a különböző bankmentő csomagokat, illetve ösztönzőket illeti, a kockázat áthárult a magánszektorról az állami szektorra tehát az állami adósra, ha úgy tetszik. Néhány tagállamban már mutatkoznak a nehézségek az államadóság finanszírozásával kapcsolatosan, és új hiteleket kellett felvenni a finanszírozási költsége, tehát az adósság finanszírozásának költsége a legtöbb országban megnövekedett, miután a kötvénypiacon, az állami kötvénypiacon emelkedtek a kamatok. Tehát ezekkel a korlátokkal tisztában kell lennünk. Nem minden tagállam rendelkezik egyelő mértékű mozgástérrel az adósság növelése vagy az államkötvények, állampapírok kibocsátása terén, ami az, annak finanszírozási költségét, illetve a likviditást illeti. Tehát ezekkel a kihívásokkal kell szembenéznünk, valamint a gazdasági recesszió következményeivel, azzal, hogy a munkaerőpiacokon is komoly lassulás tapasztalható, ami a munkahelyek megszűnését illeti. És ezért a különböző találkozók, ülések, csúcs találkozók és kezdeményezések jelentősége is felértékelődött az elmúlt hónapok során. Ma Berlamon épületében találkoztam az Európai Unió tanács soros elnökével. Barozó úr a találkozót követően az újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a tegnap bejelentett csúcs találkozóra március 1-én kerül sor egy informális találkozót tartanak az állam és kormányfők február 27-én, majd március 19-én ülésezik a hivatalos csúcs, és a G20-ak is ülésezni fog. Február 22-én Berlinben lesz egy találkozó, és az Európai Tanács, valamint az előbb említett csúcs találkozó készítik majd elő az április másodiki londoni G20-as találkozót. Toplanek úr és Barroso úr bejelentette, hogy európai szinten jövő májusban szintén sor kerül egy csúcstalálkozóra, ami kifejezetten a munkanélküliséggel és a munkaerőpiaci helyzettel fog foglalkozni, megvizsgálva, hogy hogyan lehet a munkaerőpiaci helyzetet javítani. Ezek nagyon erőteljes és egyértelmű jelzések arra vonatkozóan, hogy Európának mit kell tennie a válság kezelése érdekében, milyen intézkedéseket kell európai szinten elfogadni, és hogyan lehet egységes hangon szólni az EU nevében globális fórumokon. Ez mindenféleképpen jó hírnek számít. Ami azt jelzi a polgárok, illetve a gazdaság szereplői felé, hogy a politikai vezetők tisztában vannak a helyzettel, tisztában vannak azzal, hogy milyen súlyosak a problémáink, milyen kemény kihívások előtt állunk, és készek rövid távon kezelni ezeket. Ez a jó hír. Nemzeti szinten nem elegendő csak nemzeti intézkedésekkel elszigetelten szembe szállni a válsággal. Európa sem kezelheti ezt a válságot elszigetelten, tekintet nélkül a globális partnereinkre. Ez egy globális válság, tehát globális választ igényel. És Európának felkészültnek kell lennie, hogy megadja a válaszokat. Milyen válaszokra van szükség? Komoly aggájjal elemeztünk néhány jelet Európán belül, Európán kívül, ami a protekcionizmus fokozódására utal. Ezt tisztán kell látnunk ma a vitánk során is, épp úgy, mint ahogy tegnap az ECOFIN tanácson belül eh, szintén egyértelművé tettük ezt a problémát. Fel kell készülnünk, eh, és eh, el kell köteleződnünk amellett, hogy az embereket megvédjük a válság következményeivel szemben, és segítsük a társadalmainkat, hogy mielőbb túljussanak ezeken a nehézségeken. Természetesen védenünk kell a gazdaságainkat, a gazdasági szereplőket, hogy kellően felvértezzék magukat a válság kezelésére. Ugyanakkor viszont ellenezzük a protekcionizmust és a polgárok védelmét, vagy a gazdasági szereplők védelmét nem helyezhetjük egy platformra a protekcionizmussal. A protekcionizmus a legrosszabb reagálás lenne erre a problémára, és ezt egyértelműen ki kell mondani. Mi mint bizottság elkötelezettek vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament és más európai intézmények is, a tanács, illetve a nemzeti szervezetek is készek a belső piac védelmére, a diszkrimináció vagy egyéb kereskedelmi korláttal szembeni fellépésre. Készek vagyunk közös válaszokat találni, de ezek európai válaszok kell, hogy legyenek. A válságot európai tettekkel tehát több európai fellépéssel, és nem kevesebb európai fellépéssel kell kezelni. A versenyszabályok, az állami támogatási szabályok, a minimális követelmények, ezek jó időkben elegendőek. De meg kell védenünk talán a legfontosabb eszközt, amit a recesszióval szembeni küzdelemben együtt fel tudunk használni, és együttesen ki tudunk használni, ez pedig nem más, mint a gazdasági és monetáris unió. Az euró véd minket. Ez tulajdonképpen a védő bástyánk rendkívül pozitív eszköz abban, hogy meg tudjunk küzdeni a válsággal. És itt nem csak az eurozóna országaira gondolok, 330 milliós népességre, hanem az egész Európai Unióra. Tehát nekünk, európai intézményeknek meg kell védenünk az EMU-t, ezért el kell tudnunk kerülni a azt, hogy a pénzpiacokon belső korlátok felbukkanjanak. Ezért kell, hogy közös iránymutatóink legyenek, árgaranciák, az újratőkésítési rendszerek nagyon fontosak, hogy előre tudjunk lépni az európai szintű felügyelet irányában. Ezért van szükség ambiciózusabb pénzpiaci szabályozókra, és ezért kell megőriznünk a gazdasági, gazdaságpolitikai koordináció hitelképességét, a Lisszaboni stratégia hitelképességét, épp úgy, mint a gazdasági és stabilitási paktum hitelképességét, szavahihetőségét. A recesszió kezdetén felmerült, hogy ilyen körülmények között talán zárójelbe lehetne helyezni a e, növekedési és stabilitási e, paktumot, hiszen ez további problémákat fog e, gerjeszteni. Nem erről van szó. A paktumot meg kell valósítani, végre kell hajtani, amit 2005-ben fogadtunk el. A parlamentben is többször vitatkoztunk a paktum esetleges felülvizsgálatáról, annak következményeiről most ez a paktum sokkal rugalmasabb, és képes a az államháztartási nehézségekkel. De miután ez rugalmasabb, ettől szavahihetősége is fokozódott, amit a jelenlegi körülmények között mindenféleképpen meg kell őrizni. A szavahihetőségre azért is szükség van, hogy a tagállamok jó körülmények, feltételek mellett tudják finanszírozni az államadóságot, erre szükség van ahhoz, hogy a közparkozások szövegét csökkentsük. A paktum hitelképessége segíteni tud. Hallanak engem a magyar képviselők? difficult uh, challenges as is the case of aging. Leg most lehet hallani a magyar tolmácsolást? Igen, akkor a kollégám mikrofonjában van egy kis gond. Tehát akkor nagyon fontos az, hogy felhasználjuk a közpénzeket. Kiváltképpen a közberuházás, közbefektetés, nagyon fontos az aktív foglalkoztatás politika. Annak érdekében, hogy megoldjuk a válságot, minél előbb meg kell oldani ezt a kérdést, annak érdekében, hogy valóban fenntartható módon helyreálljon az európai gazdaság. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Azt hiszem, hogy eléggé világosan fogalmazott arról a helyzet, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Azt mondanám, hogy az alapvető fontosságú kérdésekben, ami a belső piacot illeti, beszélt arról, aztán a stabilitási egyezményről, most pedig a bevált gyakorlatunk értelmében azt javaslom, hogy megadom önöknek a szót, hogy mondják el, hogy az önök nemzeti parlamentjei hogyan kezelik ezt a kérdést, a gazdaság élénkítő programokat. Kérem szépen, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy itt van a biztos úr körünkben kérdés, kérdéseket intézenek hozzá is. Tehát az a fontos, hogy röviden szóljanak hozzá. Tudom, hogy nemzeti parlamentekben nem mindig ez a helyzet, de nálunk az a helyzet, hogy általában rövid néhány percet kapják meg a szót a képviselőket. hiszen biztos úr nem éppen jó példával állt elő, hiszen hosszan beszélt. Ugye a konventben is az volt a szokás, hogy kettő percre szóltak. Tehát az lesz, hogy két nemzeti parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő fog szólni. Tehát azt kérem szépen, hogy jelezzék, mint mindenhol, emeljék fel a kezüket, mutatkozzanak be, hogy mindenki el tudja önöket helyezni, hogy ki szól éppen hozzá. Már van egy első nemzeti képviselő, aki portugál, Jezsintos Rau kolléga kért elsőként szót. Kettő perce megkapja a szót, tisztelt uram. Nem portugál? Nem. Mindjárt megkapja a szót, uram, utána pedig Ferreira asszony kapja meg a szót. Alors, euh, Monsieur Yassin... Yassin Sarau, úr? Muito obrigado, Sra. Presidente. Estando aqui a representar o... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én itt a portugál parlamentet képviselem. Én ott egy többségi párt tagja vagyok, amely a mai mostani portugál kormányt támogatja. Kormányunk nevében pedig szeretnék önöknek beszélni azokról az elképzelésekről, amelyeket végrehajtunk országunkban. Ezek talán a mai vitához is hozzájárulhatnak. Jó lehet, nyilván nincs túl sok időnk a vitára. Ezeknek a problémáknak nagyon sok dimenziója, nagyon sok nézete van. A pénzügyi válság, a gazdasági válság, ugyanakkor politikai válságról is beszélnünk kell. A jelentős európai szereplőknek alaposan át kell gondolniuk, hogy mit is tesznek hiszen ha ezt nem teszik meg, akkor nem lesznek képesek az összes olyan problémával megküzdeni, amelyek a gazdasági pénzügyi válságból származnak. Ezek a problémák nem csak Európát érintik, hanem az egész világot. Azok a problémák, amelyekkel ma foglalkozunk, természetesen a portugál kormány asztalán is szerepelnek, úgy próbáljuk őket megközelíteni, hogy az egyfajta koordinát megközelítést legyen a különböző tagállamok részvételével. Szolidaritással próbáljuk kezelni ezeket az ügyeket. És egyáltalán nem szeretnénk látni egy olyan forgatókönyvet, amelyben eh, mindenféle régi típusú identitásokat idéznek fel, eh, rasszista, eh, idegengyűlölő vagy protekcionista reflexeket egyáltalán nem szeretnénk látni, hiszen ezek csak kifogást jelentenek. Európa lépései, cselekedetei nem járulhatnak hozzá a válság mélyüléséhez. Nagyon sok válság ellenes intézkedés, költségvetés intézkedést hoztunk, és nagyon nagy mértékben befektettünk a munkahelyteremtésbe, beruházásokba, a közágazatban, a nyilvános szférában, az állami szférában, és megpróbáltuk gazdaságunkat újraindítani. A legsérülékenyebb családok társadalmi szociális problémáit próbáltuk segíteni, és egyúttal elérni a pénzügyi piacok stabilitását. Tehát széles körű intézkedéseket fogadtunk el. A fontos dolog, a lényeg azonban az, hogy más országok is megtegyék ugyanezt. Köszönöm, mondja az elnök. Sajnos nincs több időnk. Attól tartok, hogy a többi felszólalóval szigorúbbnak kell lennem. Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είμαι θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Αλμούνια, το οποίο είναι... Köszönöm ennek asszony. Szeretnék a biztos úrnak, Almonia úrnak föltenni egy kérdést. Mit tehet az Európai Unió intézményi szinten annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a rászoruló országoknak, azon országoknak, amelyek hitelekre szorulnak. A probléma közismert. Szeretném felhívni a figyelmet a múltban történtekre. Amikor bevezetésre került az euró, tudtuk, hogy van egy probléma, és ezt aszimmetrikus soknak nevezik a közgazdászok. Olvastam Almunia úr nyilatkozatait, és szeretném tudni, hogy mit lehet közösségi szinten tenni. Ki tudná fejteni, hogy konkrétabban mit terveznek? Felmerült annak a lehetősége, hogy kötvényeket bocsássanak ki, és terveznek más intézkedést is arra, hogy megfékezzék a spekulációt? Ez lenne a kérdésem. És szeretnék erre egy választ kapni. Au titre du Parlement européen, Madame Elisa Ferreira Euh, qui vient de faire adopter par la Commission. Pedig megadom az európai parlamenti képviselők közül Elisa Ferreirának a szót. Ő készítette el ugyanis az Európai Parlament jelentését, amelynek tárgya a nemzeti gazdaság élénkítő tervek helyzete. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony néhány percben megpróbálom összefoglalni az Európai Parlament álláspontját ebben a kérdésben. Először is egy központi célkitűzés azonosítása alapvető fontosságú, és itt a foglalkoztatásról van szó, a vállalatokról. Fontos új dinamizmussal ellátni a reálgazdaságot. Azt hiszem, hogy ami ezt a célt illeti, ez alapján kell mérnünk a gazdaság élénkítő tervek sikerét és eredményességét. Annak érdekében, hogy elérjük ezt a célt, egyértelmű, hogy három különböző aspektus kell tanulmányozni. Először is, ami a vállalatok finanszírozását illeti, ezt kell megvizsgálni. Meg kell vizsgálnunk a hiteleket, ugyanis ezek nem működnek úgy, ahogyan kellene. És nem elegendő az sem, hogyha hiteleket nyújtanak a vállalatoknak. A hitel egy szükséges feltétel, de nem elegendő a gazdaság élénkítéshez. Éppen ezért annak érdekében, hogy munkahelyek jöjjenek létre, és jövő perspektívával rendelkezzenek a vállalatok, meg kell vizsgálnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket. A gazdaságélénkítő tervben 15% jelenti az európai kezdeményezéseket, a többi nemzeti kezdeményezés. Ugyanakkor a tagállamok kapacitása, reakciója eltérő. Ez pedig azt is jelenti, hogy a munkánk során ismét be kell vezetnünk a szociális szolidaritás, a területi kohézió elvét. Ez kéz a kézben kell, hogy járjon a versenyképességgel. És fel kell kérnünk a bizottságot arra is, hogy egyértelműen járjon el, és eh, elfogad, és fogadjon el horizontális eh, terveket annak érdekében, hogy az európai országok különböző eh, mértékű kapacitását ellensúlyozzuk. A jelentésemben elhangzik az, hogy a parlament továbbra is hangsúlyozza hajlandóságát arra, hogy a tanácssal végrehajtsa a felülvizsgálatot ezen 5 milliárd euró felülvizsgálatát, ami a bizottság 2007-től 13-ig tartott tervében szerepel, hogy ezáltal nagyobb hatást válthassunk ki. Én azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel gyorsítsa fel a strukturális alapok folyósítását, és vizsgálja meg azt, hogy milyen kiigazításokra van szükség, teremtse meg a feltételeket, annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon lehessen a foglalkoztatást élénkíteni, illetve a munkahely teremtést. Horizontális programokra van szükség, olyan programokra, amelyek ellensúlyozzák a nehézségeket, valamint az aszimetriát, amely amelyel az Európai Unió, főleg a gazdasági térség országai szembesülnek. Ennyit tudtam elmondani ennyi idő alatt. Második kérdés. Szeretnénk ez hogy hallják-e a magyar tolmácsolást most? Hallják? Igen, köszönjük szépen. Jó, Bátászári úr kapja meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm ennek úr. És kösz a, nos, az olasz szenátus képviselem, másodszor választottak meg jelenlegi pozíciómban, tehát hat éve szolgálok. Szeretnék egy kérdést föltenni. Nem hiszem, és mélységesen nem értek egyet azokkal, akik az európai tervet úgy definiálják, mint egyes tagállamok terveinek összegzését. Hiszen akármilyen koordinált ez a terv, csomag, ez nem egy európai gazdaságpolitika. Főleg azért nem, mert az egyes országok megszorításokon belül működnek, mégpedig olyan megszorításokon belül, amelyeket maga az Európai Unió gazdaságpolitikája képvisel. A kérdés tehát az, tudjuk-e, hogy két jelentős hibát követtünk el az elmúlt négy-öt évben az Európai Unió gazdaságpolitikájában. Az első az a monetáris politika e, és az euró árfolyama kapcsán követett hiba volt, a másik pedig az, hogy nem értettük meg, hogy ideje volt a Maastricht 1-ről átállni a Maastricht 2-re. Különbségeket ö, e, hoztunk lét, tehát meg kell különböztetni a ö, e, folyó ö, költségeket és a beruházási költségeket tervezésről, forecastingról beszélünk, ugyanakkor az ilyenfajta forecastoknak, előrejelzéseknek a felelősséget is vállalnunk kell hisz mellékhatások merülnek fel, adott esetben két ö, ö, százalékkal is csökkenhet a növekedés. És nem véletlen, hogy a legutóbbi Európai Uniós előrejelzés és az Európai Központi Bank előrejelzése mínusz százalék növekedést mutat, tehát egy egy százalékos inflációval, amely messze a két százalékos cél alatt van. És a helyzet megint egy a kettőhöz, az egyenleg, az e, ilyenfajta előrejelzések nem az egyes tagállamok politikájának a függvénye, hanem az európai gazdaságpolitikák függvénye. Bármely európai tagállam előrejelzésének kétharmada attól függ a következő néhány évben, hogy intelligens módon hogyan tudjuk módosítani az európai gazdaságpolitikát. És akkor egy harmadot rábízhatunk a tagállami politikára. Um, je donne la parole à ma... de la délégation... Most pedig a svéd delegációból Green Monika asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen azt is, hogy ezt a találkozót megszerveztem. Elsőként szeretném önöket megdicsérni illetve megdicsérni a bizottságot és az Európai Uniót azért, hogy elkészült ez a konjunktúra program, nagyon jó a gazdaság élénkítés szempontjából, persze meg kell valósítani. Nagyon fontos az, hogy a Lisszaboni stratégiát ne adjuk fel mindeközben, hanem tartsunk ki mellette, hiszen nagyon fontos, mint például a szabad kereskedelem. Nem szabad most a szabad kereskedelem helyett a saját országainkat védeni, protekcionizmusba esni. Ki kell tartani az eredeti célok mellett, fontos, hogy egymást támogassuk kölcsönösen, szerintem ez a szolidaritás egyében is elvárható, így tudunk közösen fellépve erősek lenni és kikeveredni ebből a válságból. Nagyon fontos, hogy a válság idején arról gondoskodjunk, hogy az emberek biztonságot élvezzenek, elegedő biztonságot ahhoz, hogy kereskedelmet tudjanak folytatni, be tudjanak ruházni, hiszen ha az ember a gazdasági összeomlás előtt áll, nem nagyon szokott befektető és beruházás kedvű lenni, ha úgy tetszik. Nagyon fontos tehát az is, hogy sokakat fenyeget a munkanélküliségében, ezért nagyon fontos, hogy támogassuk azokat az embereket, akiknek ez a veszély sajnos mindennapjaik részét képezi, hogy átképezzék magunkat. Nagyon fontos, hogy közösen fellépve ezeket a nehéz éveket együttesen túléljük. Nagyon fontos a konjunktúra program több eleme. Fontos az, hogy átalakítsuk intelligens módon a meglévő struktúrákat. Nagyon fontos, hogy lakásainkat is tegyük úgymond barátabbá, a klímaváltozás elleni küzdelemben is sok mindent kell tenni. Szerintem a válságot fel lehet használni arra is, hogy átalakítsuk az otthonainkat, a járműveinket, a szokásainkat. Nagyon fontos, hogy továbbra is kitartsunk a Lisszaboni stratégia mellett, és gondoskodjunk arról, hogy ismét működőképes legyen a bankrendszerünk. Nagyon fontos tehát az is, hogy megfelelő szabályokat hozzunk, hogy minden bank közösen vállalja fel a feladatot. Nagyon fontos, hogy a saját nemzetgazdaságunkat is megvédjük. Köszönöm szépen, Heimer asszony kapja meg a szót az Európai Parlament nevében. madame la présidente euh, господин köszönöm szépen elnök asszony hölgyeim és uraim köszöntöm a nemzeti parlamenti képviselőket. Természetesen az a kihívás, amelyel a gazdasági válság miatt szembesülünk, ez egyedülálló, példátlan, erre még nem volt példa az Unióban, éppen ezért jeleznünk kell azt, hogy hajlandóak vagyunk fellépni. Az európai gazdasági térség képviselőjeként szeretnék egy példát megemlíteni önöknek egy olyan országról, amely a csőd szélére került, Izlandról van szó. Izlandon jártam, és minden azt jelzi, hogy a válságot még csak elkezdődött, és még az elején állnak ezen folyamatnak. Ha Izland az Európai Unió tagja lenne, és gyors, koordinált pénzügyi és gazdasági vonatkozású döntéseket hozott volna, akkor nagyon sok aggodalmat sikerült volna megspórolni. Tehát a liberálisok nevében azt mondom a tagállamoknak, a gazdasági, gazdaságélénkítő tervek kapcsán, hogy a a közpénzek stabilitására helyezzék a hangsúlyt, hogy ezáltal a jövő nemzedékei számára megtakarítsák a jelenlegi válságokat, megkíméljék őket ezektől. Ösztönözni kell a munkaerőpiacot. Természetesen itt rövidtávú és középtávú intézkedésekről beszélünk, de ezeknek hosszú makrogazdasági hatásuk kell, hogy legyen olyan intézkedésekre van szükség, amelyek segítik a munkaerőpiacot, hogy igazodjon a jelen körülményekhez. És az is fontos, hogy amikor állami támogatásokra kerül sor, akkor szigorú feltételeket kell támasztani a beruházások számára, az infrastruktúrális és innovációs beruházások előtt, és el kell kerülnünk a túlszabályozást is a pénzügyi ágazatban, azért, hogy elkerülhessük a beruházások lelassulását. Volna egy elképzelés, amelyet szeretnék megosztani a nemzeti parlamenti képviselőkkel, és kíváncsi vagyok a véleményükre. Hogyan vélekednek egy közös álláspontról Európai Uniós szinten fiskális ügyekben, hiszen nincs ilyen közös álláspont ma délelőtt a gazdasági ügyek szakbizottságában, itt az Európai Parlamentben elfogadtunk egy állásfoglalást, amelynek tárgya az áfa értékek csökkentése. Ennek ellenére azonban még nagyon sok tennivaló vár ránk. És az áfa területen két elmélet eh, létezik, ezek gyakorlatilag ütköznek egymással a megkülönböztetett áfa, illetve a csökkentett áfa érték. A versenyképességre, az átláthatóságra kell a hangsúlyt helyeznünk, és a az adórendszer közze, könnyebb irányítására. Erre kellene fókuszálnunk, de biztos úr, szeretném minden esetre megtudni, hogy ön milyen következtetést vont le a krízisből. Ismét egy portugál kolléga kapja meg a szót, azután lesz egy ír kolléga, majd az Európai Parlament nevében Sinász úr, Jorgen Neto úr. Merci bien, euh, Madame Président. Euh, je suis le... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Költségvetési Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok a Portugál Parlamentben. Nagyon jól ismerem Almónia urat, hiszen ő a spanyol rokon bizottság elnöke volt. Örülök, hogy itt üdvözölhetem. A kérdés, amit önnek fölteszek, az az, hogy ez egy pragmatikus kérdés, módszertani kérdés. Itt a pénzügyi tervről van szó. Arról, hogy hogyan lehet a gazdaságot fellendíteni, élénkíteni. Azt hiszem, ezen el kellene gondolkozni a módszertanon, mert a múltban Többször volt arra kísérlet, hogy a problémát megoldjuk, de eredmény nélkül. Szeretném felírni a figyelmet arra, hogy Bolson úr terve az amerikai Egyesült Államokban, hát átalakult egy kapitalizációs, rekapitalizációs tervé. És a pénzügyi rendszert így kívánta volna helyreállítani. De ma az Obama kormány egy másik tervet dolgozott ki, az Olson tervről kiderült, hogy nem elég hatékony, és hát így nem lehetett megoldani a pénzügyi problémát. Nagy-Britanniában látjuk, hogy Gordon Brown miniszterelnök úr, aki innovatív tervet készített, amely szintén a rekapitalizációról szól. Ma azonban elismerjük és felismerjük, hogy Nagy-Britanniában másik tervre van szükség a probléma megoldására. Éppen ezért azt gondolom, hogy a gazdaság élénkető program, amelyet a bizottság javasolt, szerintem ez a program sokkal inkább megfelel a megoldás szempontjából. Tehát gondolkozzunk el a helyzeten, a válság méretén, mielőtt valódi gazdaság élénkítő programot dolgozunk ki. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezek különleges példajegyekű paradigmák, ha úgy tetszik, a svéd helyzet, a svéd válság. 90-ben és a svéd sikertörténet. Nos hát, ha úgy tetszik, ők elgondolkoztak azon méghozzá alaposan, hogy a banki válság milyen dimenziókkal bír. Azután dolgozták ki a tervet. Miután elgondolkoztak ezen, készítették el a tervet, és sikeresen felléptek a svéd válság kezelése területén. Ez a 90-es években történt. Másik oldalról el lehet gondolkozni a japán helyzetről. Ott is volt egy bank, banki válság, és sokkal jobban kezelték, mint nálunk. Húsz évvel később, ha úgy tetszik, van még egy súlyos megoldandó probléma. Miért? Mert nem gondolták végig a tervet. Nem gondolták valóban komolyan végig a konkrét helyzetet. Japánban a banki ágazat helyzetét. Ezért azt gondolom, hogy az Európai Bizottság által elkészített gazdaságélénkítő program esetében jó lenne, ha pontosan ismernénk, hogy a válság milyen méretű, a banki pénzügyi válság milyen méreteket öltött az Európai Unióban, ha nem ismerjük ezeket a paramétereket, a dimenziót, a válság súlyosságát, mélységét, ha nem gondolkozunk el ezen, akkor azt hiszem, hogy kudarcra van ítélve ez a gazdaság élénkintő terv, program. Mi azt szeretnénk, hogy az országaink számára inkább sikeres megoldást találjunk. Köszönöm szépen, nem szeretnék ennyire súlyosan és szigorúan fellépni a nemzeti képviselőkkel szemben, mint az európaiakkal, de kérem szépen legyenek kedvesek betartani az időt, mert akkor mások nem kapnak szót. Most pedig megadom a szót az ír delegációnak, de nem tudom, hogy a két kiló kolléga közül ki kíván szót kinek Kérem szépen mutatkozzanak be. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Az ír parlament nevében úgy gondolom, hogy eh, elmondhatom, hogy különleges problémáink volt, voltak. Eh, az ingatlan buborék is kidúrant, és nagyon súlyos intézkedéseket hoztunk ennek korrekciójára. Államosítottunk eh, több bankot, újra kell tőkésítenünk az ország első két, két legnagyobb bankját, csökkentenünk kell a, az állami szféra fizetéseit és költekezését, és legalább eh, azért eh, legalább annyira eh, vagyunk itt azért, hogy tanuljunk a többiektől, mint hogy elmondjuk a tapasztalatainkat. Feltétlenül fontos az energia hatékonysági beruházások sora például, de ugyanígy az innováció is. Írország mindig egy innovatív ország volt, de úgy látjuk, hogy az egész Európa csak ennek révén tud kijönni a válságból a következő néhány hónapban, évben. Ugyanakkor meg kell tanulnunk nagyon konkrét terminusokban beszélni arról, hogy pontosan mi fog történni Európában a jövőben. Ezt szeretnék önöktől hallani. Úgy érezzük, hogy a pénzügyi ágazatot sokkal jobban kell szabályozni, ugyanakkor nem szabad, hogy megfojtsuk a pénzügyi szektort, hiszen ők, az, az ügynök, ők azok a szereplők, akik ki tudnak húzni minket ebből a válságból. Merci beaucoup, je donne la parole à notre collègue du Parlement. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Sinász úrnak, kereszténydemokrata képviselő. Nos, arról van szó, hogy hogyan lehet reagálni a válságra. Milyen választ adhatunk a válságra milyen kiút tárulkozik fel a, vásár, a válság előtt. De ugyanakkor beszélnünk kell a megelőzésről is, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen egy ilyen helyzet, amelynek árát a polgárok fizetik meg saját bőrükön. Az aszimetria közismert. Egy globalizált gazdaságban a tőkeáramlás nemzetek feletti jellegű és az ellenőrzés, ha egyáltalán létezik, akkor nemzeti szintű. Ugyanígy az elszámoltathatóság is nemzeti szinten jelenik meg. Láthatjuk azt, hogy mi történt, és most el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan előzhetjük meg azt, hogy mindez ismételten bekövetkezzen. Ön az Eurozona képviselőjeként ortodox politikát követ, nagyon jól végzik a munkájukat, de tisztában lehetnek azzal is, hogy vannak ebben a játékban egyéb szereplők is, akik viszont nem tették meg azt, amit meg kellett volna tenniük. Voltak, akik úgy vélték, hogy a pénzügyi ágazat majd önmagát szabályozza. Gondolok például a hitelminősítő ügynökségekre. És ezek mintha nem látták volna a jéghegyet voltak bizonyos problémák a hitelezéssel kapcsolatban is, és éppen ezért, biztos úr, nem csak egy ortodox monetáris politikára van szükség, vagy olyanra, amelyet ön képvisel, és amelyet mi az európai parlamenti képviselők, valamint a nemzeti parlamentek is támogatnak. Ezen felül biztosítani kell azt, hogy a szabályozási keret elkerülhet a jövőben ilyenfajta katasztrófákat, és ez kielégítő kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a Dán delegációnak, de ismételten nem tudom, hogy ki az, aki szót kér, tehát kérem mutatkozom be. Øh, Alelnök vagyok a Dán Parlamenti Bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaptam. Egy nagyon robusztus, határozott gazdasági helyzetünk van Dániában, éppen ezért sikerült jól felvérteznünk magunkat a válsággal szemben. Ez azt jelenti, hogy talán sokkal jobban kilábalhatunk ebből a viharból. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a hitelezés a Dán pénzügyi rendszerben ez megrekedt. Éppen ezért egyfajta hitelcsomagot dolgoztunk ki, annak érdekében, hogy javíthassunk, lazíthassunk a jelenlegi helyzeten. Az is bebizonyosodott, hogy mindez működik. Dániában azt mondtuk, hogy egy növekedési csomagra is szükségünk lenne, ugyanakkor körültekintőek kell, hogy legyünk arra kell törekednünk Dániában, hogy ne pánikszerűen reagáljunk, hanem a megfelelő időpontot kell megtalálnunk a fellépéshez, ahhoz, hogy egy ilyenfajta növekedési csomagot létrehozzunk, mert ez tényleg el kell, hogy érje a kívánt hatást a gazdaságban. Az Európai Unió tagállamainak együtt kellene fellépniük. És fontos, hogy mind ugyanabba az irányba haladjunk a válságból, azért, hogy kimászunk ebből a válságból. Nagyon fontosnak tartom azt, amit Almunia úr mondott, nem szabad hogy protekcionisták legyünk, hiszen ez lenne a legrosszabb megoldás. Felettébb fontos, hogy a modern Európa, amelynek felépítésén évek óta dolgozunk, nehogy visszatorpedozzuk ezt a világháború előtti időszakba, amikor minden állam arra törekedett, hogy saját magát védje, és saját érdekeiről gondoskodjon. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió értékeit egy ilyen helyzetben is képesek legyünk fenntartani. Ami pedig a Dán modellt illeti, a Flex Security, erről vagyunk ismertek Dániában, arra kellene törekednünk, hogy egyéb országokban is kiépítsük ezt a modellt. Ez ugyanis nagyfokú rugalmasságot, mozgásteret biztosít, főleg a munkaerőpiacon, és éppen ezért szabályszerűen és határozottan jól működhet a munkaerőpiac. Ezen aspektusok számukra nagyon fontosak, és ezeket meg kell őriznünk. Köszönöm. Sajnos az elnökasszony nem használta a mikrofont, tehát nem hallottuk, hogy ki kapta meg a szót. Köszönöm szépen, elnökasszony, osztrák képviselő vagyok, én az osztrák néppárt gazdasági szakértője vagyok a parlamentben. Az egyik legnagyobb probléma a gazdasági helyzetünkben azt hiszem az, hogy a pénzügyi ágazatot kevésbé ellenőrizzük globális szinten. A pénzügyi, a bank felügyeletek nem voltak képesek arra, hogy globális szinten nyomon kövessék a pénz folyamokat, a cash flow-kat. Éppen ezért alakultak ki veszteségek a bankok körében. Én, elnök asszony, nagyon is reménykedem, optimista vagyok, hiszen ön azt említette, hogy jó lenne, hogyha megfelelő szabályozás történne a banki felügyeletek területén. Ausztria nagyon sok intézkedést hozott annak érdekében, hogy fellépjünk a válsággal szemben, kidolgoztunk egy 3,2 milliárd eurós adóság enyhítő programot, de pontosabban adó programot adó kedvezmény programot dolgoztunk ki. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy ezt a válságot tehát kezeljük. Engedjék meg, hogy egy dolgot még mondjak zárásképpen. A KKV-k azt hiszem, hogy a válságban a legbiztosabb lábakon állnak. Azt hiszem, itt a legkevesebb problémánk lesz majd a KKV-kkal. És azt gondolom, illetve azt kérem, hogy itt megfelelő szabályokat hozzon az Európai Unió. E, éppen nagyon fontos szabályok lennének e, kívánatosak, amelyek segítségével a KKV-k stabilitása fenntartható lenne. Köszönöm szépen. Jó, mondja az elnök asszony, mm, most megadom a görög kollégának a szót, majd most Vandenburg asszonynak adom meg a szót, majd megkérem a biztos urat, hogy szóljon hozzá Vandenburg asszony. Amiről szólni. Uh, Nos, ön is említette azt, amire én is szeretnék hivatkozni, és Ferrer asszony jelentése is e, kitért erre a témára, jól lehet nem fogadtuk el ma délelőtt sajnos, ez pedig a kötvények kérdése. Az a hatalmas spread, amit az állami, tagállami kötvények árfolyama közötti különbségekben látunk. Nos, az európai parlamentben született olyan kezdeményezés, hogy próbáljuk meg közös európai kötvényt létrehozni, amely nem csak egyfajta átlagos eredményt tudna nekünk hozni, hanem további plusz értéke lenne, különösen a nemzetközi tőkepiacokon. A mi nézeteink szerint ez több tőkét tudna vonzani Európába, mint amennyi ma beáramlik azt látjuk, hogy az egyes államok jó, hogy 10, jó, 10%-nál is magasabb a deficitjük. A szövetségi kötvényeik révén sokkal több tőkét tudnak bevonzani, becsalogatni a nemzetközi piacról, mint Európa. Lehet, hogy a tanács részéről nagy az ellenállás egy ilyen lehetőség megvitatása szempontjából, de talán a biztos úr tud nekünk valamit mondani ezzel kapcsolatban, és ugyanez vonatkozik a tagállami parlamenti képviselőkre is. És érdekelnek esetleg a, a számok is. Monsieur le commissaire, vous avez la parole, et comme vous le voyez... Köszönöm szépen, biztos úr. Most ön kapja meg a szót. Van azért konvergencia a nemzet és az európai parlamenti képviselők között. Jó, ez az első kérdés. fordulóra válaszol, utána pedig megadom majd a Gerosztos elnök úrnak a szót, majd az olasz kollégának, Lényin úrnak. Tehát biztos úr, az első kérdés csokor, ha válaszolnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Nos, egyetértek sok felvetéssel, amelyek elhangoztak a felszólalásaiban, kérdéseikben. Maradéktanul egyetértek mindazokkal, akik felvetették, hogy szükség van a koordináció erősítésére Európai Uniós szinten. A koordináció nagyobb eredményességet, hatékonyságot jelent, a politikák, elfogadott politikák és intézkedések aránya szempontjából is. Másrészt a koordináció az egyik szükséges felülete, feltétele annak is, hogy méltányosan megosszuk az erőfeszítéseket a tagállamok között. Maradéktalanul egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy Európának ebben a nehéz időben szolidaritásra van szüksége a tagállamok között. Európában léteznek kohéziós politikák, amelyek eredményesen működnek eh, megpróbálják kompenzálni a válság bizonyos negatív eredményeit, hatásait pontosabban. Jelen pillanatban eh, a tanácsban és a parlamentben eh, folyik a vitája számos eh, javaslatnak ezen a téren, amelyek éppen azt érintenék, hogy rugalmasabban tudjuk kezelni a strukturális alapokat és a kohéziós alapokat. És vannak tagállamok, amelyek nagyon keményen dolgoznak. A tegnap lehetőségem volt találkozni egy pénzügyminiszterrel, aki tájékoztatott arról, hogy az ő országa hogyan folytatja ezt a fajta munkát, ami rendkívül hasznos, és amire rendkívüli mértékben szükség van. A szolidaritásnak át kell lépnie a kohéziós politikák eh, eh, hatásait. Azokon túl kell mennie. El kell kerülni a belső piacon belüli protekcionizmust is, hiszen a szolidaritás azt jelenti, hogy közös jövőképünk van, és nem csak eh, tagállami jövőképünk, amelyet esetleg valahogy összefésülünk a tagállamok különböző jövőképeit egy halomba. Valaki említette az áfák, a héják, héja, a héja szerepét, és hogy ez hogyan hathat, hogyan lehetne felhasználó a válságban. Mi megfontoltuk a héja, az áfa csökkentésnek lehetőségét, például az olyan szolgáltatásoknál, amelyek nagy emberi munkaerőt igényelnek, vagy például a zöld tevékenységek és termékek terén. Tájékoztatom, tájékoztathatom önöket arról, hogy ezek a viták ECOFIN szinten rendkívül nehezek, hiszen egyhangú szavazásra van szükség a 27 miniszter körében annak érdekében, hogy a direktívának akár egy veszőjét is megváltoztassuk adóügyekben. És úgy gondolom, hogy most nem erre van szükségünk Európában, hanem közös intézkedésekre, közös döntésekre nagyon sok területen a válság leküzdése érdekében. Az egyik ilyen terület az, hogy hogy lehet bizonyos adóeszközöket felhasználni. Egy másik terület, valóban ebben is egyetértek sokukkal, hogy a beruházások prioritás kell, hogy élvezzenek. A strukturális eh, alapok, a eh, tagállami költségvetések, illetve az Európai Beruházási Bank eh, hitelezési kapacitása mind olyan források, amelyekre támaszkodnunk kell. A beruházások prioritás jelentenek számunkra mind az energia hatékonyság, mind a klímaváltozás elleni küzdelemben több közt ezek a prioritásaink, vannak mások is persze. Ez egyúttal nagyon fontos motorja a gazdaság kisegítésének, megsegítésének is, a kilábalás megtalálásának is, a lehető leghamarabbi kilábalás érdekében is hasznosak ezek az eszközök. A másik dolog, az Európai Uniós eszközök felhasználása eh, az állami eh, tagállami közférák megmentése érdekében. Nos, a piacok egyre nagyobb nyomást helyeznek, nyomást gyakorolnak a tagállamokra, az állami szektorokra, az állami kötvényekre. Sok pénzügyi eh, piac szegmensben sokkal nagyobb az úgynevezett spread, a kormány, eh, kormányzati kötvények között, mint más szektorokban. Az eurózónán kívül megint csak jelentősek a különbségek, sőt, még nagyobbak. Immár Görögország és Írország is ebbe a helyzetbe csúszott. Ez a piaci nyomás úgy gondolom világosan megmutatja, egyértelmű jele annak, hogy a piac mennyire ideges. ahogy az elmúlt hetekben nagyon sok alkalommal kifejtettem, nulla a lehetősége annak, hogy a zero, hogy nulla az esélye annak, hogy az eurozóna fölhasad, nem 0,1 százalékról beszélek, hanem nulláról. Nem tudom elképzelni, hogy lenne akár egyetlen olyan kormány is, amely így dönthetne. Racionálisan semmiképpen nem arról beszélek, hogy a törvény lehetősége nincs meg ennek, hanem arról, hogy nem lenne racionális. Naponta kapom a listáját azoknak az országoknak, amelyek a lehető leghamarabb szeretnének csatlakozni az eurozónához. Izland például az eurozónához szeretett volna csatlakozni először, hamarabb, mint, ahogy az, EU, mint az EU-hoz magához most éppen azért szeretnének eh, az EU-hoz csatlakozni, mert az eurozónához szeretnének tartozni, és nem ők az egyetlenek. Számos más országot is említhetnék, többek között olyan országokat is, amelyek eh, nem régen, mert még egyértelműen szkeptikusak voltak az eurozónához való csatlakozással kapcsolatban. Most meg csatlakozni akarnak. Minden országnak megvan a maga hitelkockázata ezt mérjük a spread fogalmával. A mai spreadek úgy gondolom eltúlozzák a, a kamatkockázatokat, de az normális, hogy a piac így reagál, amikor a kormány, bármely kormány kormányzati kötvényeket bocsát ki ilyen helyzetben. Ez egy olyan kérdés, amelyre maguknak, a kormányoknak és a tagállami parlamenteknek kell elsősorban választ adniuk. Azoknak az országoknak, amelyeket érint ez a magas spread, ez a magas kötvény árfolyam különbség. Először is az érintett országok hatóságainak kell választ adni, nem az európai hatóságoknak. Az európai hatóságok feladata a piaci kockázatok normál viszonyok közötti értékelésének biztosítása segítsége. A stabilitási és a növekedési paktum azonban csak az egyik lába a dolgoknak, az, e, a gazdaság és a monetáris egységen belül is megvan, tehát a nemzeti kormányoknak és parlamenteknek a felelőssége is. Ezeknek az országoknak, a polgárainak tudniuk kell, hogy ahhoz, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, pontosabban az, hogy az Európai Unió tagjai, az előnyöket jelent az országok számára. De egyúttal felelősségeket is jelent, és ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. Hogy az EU kötvények bocsátása milyen mértékig jó ötlet, nos, én úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, de sajnos most nem működik, éppenséggel a piaci viszonyok miatt. Most a tagállamok, legalábbis bizonyos tagállamok, amelyeknek a véleménye kulcsfontosságú lenne, nem támogatná ezt a döntést. A jelenlegi piaci helyzet miatt. De úgy gondolom, hogy az európai szintű kötvények kibocsátása fontos lenne, hasznos lenne, a gazdasági monetáris unió megszületése óta gond, dolgozunk ezen a gondolaton, és vannak olyan piaci kép, ö, szereplők, akik nagyon szívesen együtt dolgoznak, együtt működnek velünk ezen a gondolaton, azonban sajnos ez a pillanat nem az a pillanat, amikor erre sor kerül. Ez a pillanat egy olyan pillanat, amikor alternatív döntéseket kell meghoznunk. Olyan döntéseket, amelyek hát nem a legjobbak, hanem a második legjobb megoldás jelentik, de nélkülözhetetlenek. Hogy lehet jobban koordinálni például a kötvények kibocsátását, figyelembe véve, hogy a különböző kormányok például 2009-ben milyen tömegű kötvénykibocsátásra készülnek. Ezt jobban lehet koordinálni. Milyen mértékig változhat az EU politikája, illetve milyen mértékig is az EU politika azért, ami történt. Nos, Mindez nem csak itt történik, ez az USA-ban is történik, ez Japánban, Kínában, Dél-Koreában is történik, a világ minden országában, a világ minden gazdaságában. Kérem, hogy ne e, hibáztassák Európát ezért a globális válságért. Ha valakit muszáj már vádolni makrogazdasági szempontból, azok, akik létrehozták a globális egyensúlyhiányt. És hogyha szeretnék, akkor lehetnék pontosabb, lehetek pontosabb is, kik azok, akik ezeket létrehozták gazdaságunkban, de pontosan tudjuk ezt mindannyian. Nos, makrogazdasági szempontból a felelősséget azok viselik, akik támogatták a pénzügyi piacokon a szabályozás hiányát, a pénzügyi intézményekben a szabályozás hiányát támogatták, és akik támogatták azt, hogy ne szabályozzuk a hitelminősítő intézményeket. intézményeket azok a hibásak, akik ezeknek a nem ö, szabályozott tevékenységeknek a kapzsiságát támogatták. Ne azokat a hatóságokat vádolják, akik összességében ö, a megfelelő és az egészséges masszív szabályozást mindvégig támogatták, preferálták volna. Végül a banki ö, válság, a bankválság. Hogy látjuk és hogy lépünk? Nos, meg kell akadályoznunk a következő válságot. Ezen dolgozunk Európai Uniós szinten és globális szinten a G20-as csúcsértekezleteken, az IMF-en és egyéb szervezeteken keresztül. Ezen dolgozunk a Delarosi csoporttal például. Ez a csoport be fogja nyújtani maga jelentését, amit mi fel fogunk használni. Azonban a politikai döntés az, hogy a teljes átfogó értékelés rendelkezésre állása előtt meghozzuk-e a politikai döntéseket. És erre a nehéz kérdésre azt válaszolom, hogy igen, nem várhatunk. És ahogy Tim Geiner, eh, az amerikai eh, kincstár új főtitkára említette, az új eh, javaslatok bemutatásakor Washingtonban tehát őt idézem, lehet, hogy nem ez lesz az utolsó csomag, intézkedés csomag, lehet, hogy ezeknek a csomagoknak egy része nem fog működni, lehet, hogy kénytelenek leszünk ezeket az intézkedéseket módosítani, de kötelesek vagyunk intézkedéseket elfogadni és foganatosítani most, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a totális, a totális kudarcot, a totális pénzügyi piaci összeomlást kockáztatjuk. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. a polgárok szempontjából, a reálgazdaság szempontjából pontosan megértem. Én személy szerint polgár vagyok, és nem piac. Én megértem azt, hogy azt az értést, hogy ne, hát ne azoknak adják a pénzt, akik előidézték a válságot, hanem azoknak, akik szenvednek tőle. Ezt polgárként megértem. Azonban tudjuk, hogy szükségünk van pénzügyi szektorra, tudjuk, hogy szükségünk van pénzügyi piacra. A pénzügyi piac ö, ö, szerepe a kölcsönzés, a, a betétek gyűjtése, a gazdasági folyamatok, a gazdasági mozgások csatornáinak működtetése. Szükség van pénzügyi tevékenységekre, ezért oda kell figyelnünk nagyon is. Például éppen ma a pénzügyi piacra és a pénzügyi szektorra, hiszen az nem működik jól. Köszönöm szépen, biztos úr. Megnyitom a második fordulót, mielőtt Filip Meistat úr csatlakozna hozzánk. Úgy tetszik, visszaélek elnöki tisztemmel, és szeretnék reagálni az utolsó megjegyzésére. Két megfigyelést tennék. Az első az, hogy hogyha a piac, a banki piac és a pénzügyi szolgáltatások nem működnek, az azért is van, mert a gazdasági tevékenység nem működik. Tehát a tyúk és a tojás kérdése. Azt hiszem, hogy két irányban kell dolgozni. Nem tudom, hogy azt lehetne mondani, hogy először a pénzügyi piacot kell helyreállítani, annak érdekében a gazdasági élet működjön. Tehát én látom, hogy a két vonalat párhuzamosan követik, de hát ha megnézzük a közvéleményt, nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy csak a banki ágazattal akarunk foglalkozni. A második megjegyzés. Úgy tűnik, hogy a szakértőink is nagyon világosan fogalmaznak, és azt mondják, hogy nagyon sok banki támogató program alakult ki. És gyakorlatilag pánik során döntöttek, ha úgy tetszik, eh, ha úgy tetszik, a rendszer működőképességéért nagy kockázatokat hoztak, de sokszor nem gondolják végig, nem folytatnak tárgyalásokat. Nem arról van szó, hogy eh, ide-oda kell és a kongresszus között járkálni. De hát azt gondolom, hogy lehet, hogy meg lehetne határozni ezt a kérdést, akkor, amikor ránk erőltették azt, hogy a bankokat meg kell menteni. Beszéljünk egy harmadik szintről. Miután megvannak a bankközi garanciák, megvan a rekapitalizáció, ön szerényen, nem tehát hát, <laughs> nem mérgező anyagokról, hanem nem tiszta anyagokról beszél azoknak kezeléséről. Azt hiszem, hogy itt az idő arra, hogy azon gondolkozzunk el, hogy milyen feltételeket kell szabni annak érdekében, hogy ezt a harmadik szintet felépítsük. Esetleg én is reagálhatok, érezi a biztos úr. Röviden, ez a biztos úr előnye. Valóban igaz, hogy van egy ilyenfajta interakció a szükségletek között, a leveraging között, a csökkentés, tehát az eladósodás mértékét csökkenteni kell, minden határon túlment az eladósodás mértéke, illetve rendelkezésre kell bocsájtani forrásokat, új hiteleket, amelyek segítségével meg lehet erősíteni a nem pénzügyi gazdaságot, és ha úgy tetszik, a nem pénzügyi gazdaság dinamizmusa helyreállítja majd a pénzügyi gazdaságot. Valóban ez igaz, interakcióról van szó. A kettő egymás kölcsönösen kiegészíti. De ha egyik vagy másik mellett kell dönteni, ha úgy tetszik, a gazdasági oldallal, a nem pénzügyi gazdasággal kell foglalkozni, a gazdaság élénkítéssel és a monetáris politikával. Hogy is mondják, expanzívabban kell foglalkozni a monetáris politikával, mint a múltban. De látjuk azt, hogy mit is tettünk az kereslet oldaláról. Nem működne ez, hogyha nem teszünk valamit a pénzügyi intézetek és intézmények részéről vagy számára. Ez egy dilemma, valóban nem egyszerű helyzet. Én az úgynevezett nem tiszta vagy romlott, vagy megrontott, vagy toxikus, vagy mérgező befektetésekről van szó. Ha úgy tetszik, az aktívák, amelyek esetleg még nem mérgezőek, mérgezőkké válhatnak. Tehát ha úgy tetszik, megyetértek azzal, hogy létre kell hozni, meg kell állapítani a feltételeket, amelyekből kiindulunk, amely segítségével megosztjuk a, a felelősséget, a kockázatokat. Az adófizetők pénzét arra kell felhasználni, hogy garanciát képezzünk egy esetleges kockázat elkerülésére. Ezeket a feltételeket kell megszabni, világosan le kell fektetni ezeket, néhány ország meg is tette már ezt programjában, néhány ország kevésbé teszi ezt, kevésbé követi a bizottság elképzelését. Világos, hogy világos, tehát fontos, hogy világos feltételeket szabjunk meg, amelyek nem csak politikai jellegű feltételek, a gazdaságot kell helyreállítani. Ha nem járunk el helyesen, akkor azt gondolják majd a banki ágazatban, hogy ők bármit tehetnek az adófizetők pénzével. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Agarastos görög elnök úrnak, Utána pedig az olasz delegáció Giorgetti úr fog felszólalni, és Bacceli asszony a parlament, az Európai Parlament nevében. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy kifejtsem azt, hogy a különböző programokban foglalt intézkedéseket nem lehet érvényesíteni, hogyha nincs kohézió. Éppen ezért szükségünk van a polgárokra, a polgárokkal való szövetségre, hogy túllépjünk ezen a válságon. Azt is figyelembe kell venni, hogy globalizált gazdaságban élünk. A globalizáció pedig felgyorsítja a gazdaság tempóját minden szinten. Ez a felgyorsulás pedig súlyosbítja a válság következményeit, ha nincsenek megfelelő ellenőrzési mechanizmusok. Igaz, hogy a gazdaság a piacokkal jólétet, gazdagságot teremthet, de ha nincs megfelelő ellenőrzés, akkor olyan helyzetek állnak elő, mint jelenleg. Négy évvel ezelőtt az internetes buborék is szét kidurrant, illetve az építkezési buborék szintén, a pénzügyi válság pedig egy aszimmetrikus információnak az eredménye. Éppen ezért megfelelő tájékoztatást kell adni a polgároknak, az érintett feleknek, hogy a megfelelő intézkedéseket hozhassák meg a beruházások terén, és ezáltal elkerülhetővé váljanak a kockázatok. És ne találjuk magunkat olyan helyzetben, mint most. Annyit mondhatok, hogy nem volt egy megfelelő szabályozó és ellenőrző keret a pénzpiacokon, és ennek következménye a jelenlegi helyzet. Ugyanígy elhangzott az is, hogy meg kell határozni újból a prioritásokat. Ez természetesen szükséges, fontos a jelenlegi körülmények harmonizációja is, de gazdasági válság közepette az is lényeges, hogy nagyon gyorsan lépjünk fel. És egybe kell kapcsolni a különböző programokat vagy ezeket egybesűríteni. Egy éves tervezést akár 8 hónapba kell sűríteni, hogy ezáltal felgyorsítható legyen a fogyasztás. A polgárok illetve a szakpolitikák fontos, hogy felvegyék a küzdelmet a munkanélküliség ellen, valamint az élet drágulása ellen. ebben az összefüggésben jelennek meg például a két eurós bankjegyek. Továbbá szükséges egy olyan keret létrehozása is, amely által fokozható a bizalom a polgárok, a kormányok között és egész Európában. És még valami. Meg kell néznünk azt is, hogy mennyire sajátos a különböző országok helyzete. Például, ami a deficitet illeti. Nálunk például a közkiadási rendszer némileg sajátos, és ezt érdemes figyelembe venni. Igen, pontosan ez ennek az eszmecserének a célja, hogy mindenki hozzájárulhasson a vitához. Most pedig az olasz delegáció nevében Giancarlo Giorgetti kap szót, aki a Költségvetési Bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Olaszország Olaszországot nagyon súlyosan érinti ez a pénzügyi válság. A bankok esetében nem volt még megfelelő intervenció, de a helyzet nagyon súlyosan érinti az olasz családokat, ugyanis az eladósodás óriási mértékű, és a közadóságok is jelentős méreteket öltenek. Az olasz kormány úgy döntött, hogy inkább elővigyázatosan jár el a fiskális politikák területén, már pedig ez a hozzáállás ellentmondásokat eredményez, és én ezekről szeretnék beszélni. Egyfelől az Európai Unió szerepe a növekedés és a munkahelyek teremtésének előmozdítása, másfelől pedig a szükséges jogi eszközök megteremtésére is szükség van. Az Európai Unió költségvetése mérsékelt, és a koordináció ö, eléggé gyenge. Egyfelől a nemzeti kormányoktól elvárják, így ebben az esetben az olasz kormánytól, hogy pénzügyi erőfeszítést tegyen. Másfelől pedig ott van a stabilitási és növekedési paktum. Az Európai Unió nem tudja rendelkezésre bocsátani a szükséges forrásokat. Éppen ezért szeretnék bizonyos konkrét aspektusokat kiemelni. Először is szólnék az infrastruktúrális beruházásokról, a nemzeti beruházásokról, amelyeket véleményem szerint másképpen kellene kezelni a növekedési és stabilitási paktum szempontjából. A görög kollégánk említette a szociális vonatkozású kérdéseket is, fel kell lépnünk a szociális elkeseredettséggel szemben, ez ugyanis egyre komolyabb méreteket ölt. Arra gondolok, hogy a társadalmak hogyan reagálnak a kormányzati intézkedésekkel szemben, amelyeket nem értenek. Miért születnek különböző intézkedések, például a családok megsegítéséért itt van előttem egy írott szöveg, amelyet szeretnék majd kiosztani, de igazából az egyetlen módja annak, hogy a jelenlegi helyzetet serkentsük, ez az euró csoport, az ECOFIN által valósítható meg, és be kell vonni a nemzeti parlamenteket is ebbe a munkába. Köszönöm szépen, Baceli asszony következik, és ezután elkezdjük a következő fordulót. Azután Spanyolországból Bela Joana úr, majd Belgium következik, Baceli asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, két észrevételt tennék röviden. Európát felelősség illeti meg a válság esetében. Ha ez így van, akkor a hangzatos beszédeken túlmenőleg erre kell a hangsúlyt helyezzük. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság nem hallgatja meg a parlamentet. Másfél évvel ezelőtt kértünk egy szabályozási és ellenőrzési keretet. A bizottság azonban akkor azt nyilatkozta, hogy a piacok majd saját magukat szabályozzák a piac ereje által. Most pedig itt van a nyakunkon a válság, és kész tények előtt állunk. Azt kell mondjam, hogy éppen ezért felelősség illet meg bennünket a válság létrejötte miatt, ami pedig a források, illetve a tőke újra elosztását illeti a pénzügyi rendszer által. Biztos úr, ha arra gondolunk, hogy ezen újraelosztást a banki rendszeren keresztül hajtjuk végre, akkor függetlenül attól, hogy politikai szemszögből hogyan vélekedünk, úgy gondolom, hogy aláássuk a kormányok, illetve a jóléti társadalmak szerepét, hiszen ezeknek a pénzügyi rendszeren felül kell létezniük. Ugyanis másképpen nem sikerül a javakat elosztani. És szeretnék még ezen túlmenőleg három kérdést is feltenni. Ha a nemzeti programokban a likviditási forrásokat a bankoknak megadják, akkor mi történik azon országokkal, illetve azon fiókokkal, amelyek egyéb különböző külső országokban találhatók? és ha egy ilyen rendszert nemzeti forrásokkal támasztanak alá. Azt hiszem, hogy nem lenne jó, hogyha más országok gyenge pontjaival is mi törődnénk. Másodszorban pedig kérdés, hogy mennyiben valósítható meg a konvergencia annak érdekében, hogy hitelessé váljanak a banki rendszerek, különböző országok bankrendszerei hiszen a bizottságnak más információi vannak, a hitelminősítő ügynökségek is más adatokkal dolgoznak, ez pedig nem ad legitimitást a gazdaságnak. Végezetül pedig a kötvényekről, az európai kötvényekről szólnék. Azt hiszem, hogy nem elhamarkodott, ugyanis ennek elérkezett a megfelelő pillanata, ha nem lépünk fel gyorsan, akkor azt láthatjuk, hogy több sebességű Európával találjuk majd szembe magunkat. Most pedig Spanyolország nevében Vilas Vana úr, majd a belga delegáció következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, osztom Almunia biztos úr nézetét, hogy én is szívesen beszélnék katalánul, de minden bizonyal ebben a parlamentben is használtunk majd hamarosan egy olyan nyelvet, amit 10 millió európai polgár beszél. Biztos vagyok benne, hogy ezt elérjük hamarosan. Egyetértek a biztos úr elemzésével bizonyos árnyalatokkal, amelyeket szeretnék megemlíteni. Ez egy globális válság, amelyet globális szinten kell megoldani. Egyetértek ezzel. Ugyanakkor látható az is, hogy a Dán kollega hozzászólását követően vannak országok, amelyek jobb feltételek mellett küzdenek meg a válsággal, mint egyéb országok. Lényegesek a különbségek, és ezek nehézségeket jelentenek, amikor globálisan kívánunk megküzdeni a válsággal. Spanyolország esetében az ingatlan ágazatban, ingatlan ágazat óriási méretű volt, és ennek következtében az európai átlagnál sokkal magasabb most ebben az ágazatban a munkanélküliség. Az év végén gyakorlatilag 4 millió munkanélküli lesz. Ugyanakkor ezen aspektus mellett nagyon magas az eladósodás is hazámban. Továbbá vannak pozitív elemek is, ugyanis nagyon szolid volt a pénzügyi rendszer, és ennek következtében meg tudtunk válaszolni bizonyos kérdéseket, és reagálni tudtunk. Ugyanakkor fontos, hogy globálisan adjunk választ, hiszen vannak helyi vonatkozások, amelyeknél figyelembe kell venni a sajátosságokat. Másodszorban teljes mértékben osztom biztos úr azt a nézetét, hogy a pénzügyi válság döntő fontosságú, és vissza kell térnünk a pénzügyi piacokhoz, hogy megmentsük a pénzügyi rendszert, de az is lényeges, hogyha nem sikerül normalizálnunk ezt a pénzpiacot, akkor a reálgazdaság sem fog működni. Az egyik legsúlyosabb probléma most éppen a likviditás hiánya, nem csak a pénzügyi rendszerben, hanem a reálgazdaságban is hiszen a vállalatok, a kis és középvállalkozások, amelyek nálunk például döntő fontosságúak, nincs likviditásuk és hogyha nem tudjuk normalizálni ezt a pénzügyi piacot, akkor lehetetlenné tesszük a normalitást magában, a reálgazdaságban is. Éppen ezért én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a fő prioritás pontosan ez, és úgy tűnik, hogy a csalódás abban rejlik, hogy egyesek azt hitték, hogy ezt hamar meg lehet oldani, hogy 2009-ben a reálgazdaság problémákkal küzd majd, de a pénzügyi problémákat már megoldottuk. Éppen ezért osztom biztos úr azt a nézetét, hogy ez a fő prioritás. Végezetül pedig pedig, tisztelt elnök asszony, mindössze két árnyalatról szólnék. Tegnap az ECOFIN ülésén a deficitről esett szó. Spanyolországban két pontos volt a ö, többlet, most viszont átestünk a túlsó oldalra, és 4-5 pontos a hiány. Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. A munkanélküliség jelentős méreteket ölt, tehát a személyeket kell középpontba helyezni már pedig munkával ellátni őket egy óriási költséget jelent majd. Tehát meg kell néznünk, hogy ezen számadatokat hogyan elemezzük, és elnézést kérek még egyszer, hogy túlléptem az időkeretet. Köszönöm szépen, most pedig a belga delegáció képviselője kap szót. Nem tudom, hogy szenátor vagy képviselő, kérem mutatkozzon be. Szenátor vagyok, és a gazdasági bizottság alelnöke a szenátusban. Köszönöm szépen, elnök asszony, a jelenlegi válság megmutatta azt is, hogy a, a nemzetállamok mennyire tudják az ellenőrzésük alá vonni ezt a válságot? Azt hiszem a Fortis Bank nagyon jó példa arra, hogy hát nem az egyetlen példa, azt hiszem arra, hogy azért végesek a nemzetállamok lehetőségei a válság kezelésében, az elővigyázatosság elve alkalmazásában. Nincsen európai szintű koordináció. Szeretném, hogy arra is elgondolkoznánk, hogy milyen lehetőség van arra, hogy létrehozzunk egy elővigyázatossági felügyeleti szervet a banki ágazatban, európai szinten. Azt hiszem, hogy ezzel lehetne stabilizálni a pénzügyi piacot, és legalábbis tisztázni lehetne minden európai államon a helyzetet. A második elem. A pénzügyi válságban, a jelenlegi pénzügyi válságban nagyon fontos szerepet játszottak az illetékes ügynökségek, hiszen ezek azok, amelyek a befektetők felé jeleznek. Ha úgy tetszik Európában, az ilyen úgynevezett bejegyző ügynökségek amerikaiak, nincsenek európai ilyen hitelminősítő intézetek. Tehát egy ilyen hitelminősítő intézet. Tehát jó lenne, ha lenne egy európai, egy közszerv, amelyet létrehoznánk. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel üdvözlöm Filip Meistat urat, az EBB elnökét. Mindent megtett annak érdekében, hogy itt legyen ma körünkben. Nagyon szépen köszönjük. Rájva azt kapja meg a szót, aztán biztos úr válaszolna a második kérdéscsoportra. Aztán megvannak azok a kollégák, akik még szót kérnek, ha úgy tetszik, elsőként kerülnek majd sorra, miután hozzászólt Filip Meistat EBB elnök úr. Elfogadják ezt az módot? Nagyon szépen köszönöm a segítségüket, és most pedig Rájve asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mm, biztos úr, talán érdekes lehet a nemzeti parlamentek számára az, hogy meghallgassák, hogy mit gondol arról, hogy a régi tagállamok bankjai, ha úgy tetszik, tartós mértékben részt vesznek masszívan az új tagállamokban, és talán az új tagállamokban ezek a régi bankok rengeteg problémát okoznak. Köszönöm szépen, biztos úr, megadom a szót, de még egy kérdést hozzátennék. A bizottsági a programban novemberben volt egy nagyon eredeti gondolat, azt hiszem, hogy a bizottság javaslatában a szerepel. Tehát az, hogy önök azt sugalják, hogy a tagállamok, ha úgy tetszik, olyan ö, munkanélküliségi segélyprogramokat dolgozhatnának ki, amelyek különlegesek. Um, tehát azt hiszem, hogy ez egy szimbolikus intézkedés, nem hiszem, hogy a tagállamok igazából tudomásul vették volna, vagy alkalmazták volna ezt a lehetőséget, egyfajta munkanélküli segély, tartós munkanélküli mechanizmust. Önni a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok megválaszolni jó néhány olyan kérdést, amelyet valószínűleg már valamilyen formában megválaszoltam az előző hozzászólásom során, amely kicsit hosszúra sikeredett, úgyhogy rögtön átérnék a konkrétumokra. Először is Baceli asszony nem értek egyet azzal, hogy az Európai Unió felelős ezért a válságért. Az Európai Unió szenvedő alanya ennek a válságnak, de még a makroökonomiai egyensúly hiánya sem igazából oka ennek, holott nagy mértékben összefügg a válság kialakulásával. Szerintem, a, ami a pénzügyi felügyeletet illeti, a pénzügyi szabályozást, az európai pénzügyi intézmények helyzete azonos. Vannak európai pénzügyi intézetek, amelyek jól ö, kezelték a befektetéseiket, viszont vannak, akik nagyon rosszul teljesítettek ezen a téren. Vannak nemzeti, európai felügyelők, akik jól végezték munkájukat, mások azonban pénzügyi és banki felügyelők egyes európai országokban nagyon rosszul teljesítettek. Ugyanazon európai szabályokkal. És én híve vagyok annak, hogy fokozzuk a szabályozást. Többször kifejtettem ezt itt ebben a parlamentben. A bizottság pedig, amióta a pénzügyi szolgáltatások integrációs terve 98-ban életbe lépett, az utóbbi 10 évben több mint 40 kezdeményezést foganatosított, több mint 40 kezdeményezést, és az utóbbi hónapokban a bizottság eljuttatta a parlamenthez is, és a tanácshoz is jó néhány javaslatát, amelynek tárgya a tőke követelmények módosítása a szolvencia kettőre vonatkozóan, a biztosításokra vonatkozóan, a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozóan, stb. stb. Tehát azt hiszem, hogy nem szabad Európát okolnunk azért, ami nem Európa hibája. Sokkal többet kell tennünk Európában, mindannyiunknak, a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak. Tegnap ott voltam az ECOFIN ülésén, és a bizottság gazdaság élénkítő javaslatai, mint például 5 milliárd euró felhasználása, amelyet ugye a költségvetésből nem költöttünk el, ezt szeretnénk felhasználni, rövid távon elkölteni ezt az összeget annak érdekében, hogy fenntarthassuk a munkahelyeket. Több mint 6-7 vagy akár 8 miniszter is, pénzügyminiszter, azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel. De a költségvetési hatóság az Európai Unióban nem kizárólag a tanács, hanem a parlament is. Éppen ezért én azt kérem a parlamenttől, hogy határozott álláspontra helyezkedjék, amely egyértelmű és sürgős kell, hogy legyen, még mielőtt az Európai Tanács, az informális tanács március 1-én összeülne. De ha a parlament figyelembe veszi a bizottság kéréseit, hát a bizottság nagyon jól nyilatkozik a parlamentről, hogy mit kérünk a parlamenttől és a nemzetközi, nemzeti parlamentektől, amikor a bizottság jól teljesít, akkor ezt ismerjék el, és amikor a tanács, egyes tagállamok azok, akik nem teszik meg a rájuk hárló feladatokat, akkor azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy legyen elég bátor, és mutasson rá azokra a tagállamokra, vagy azon pénzügyi felügyelőkre, akik nem teljesítenek megfelelően. Nem mindig az Európai Bizottságot kell okolni. Nem azt akarom mondani, hogy önök ezt tették volna, de van, aki ezt teszi. És nem az európai parlamenti képviselőkre gondolok, hanem egyes európai politikai vezetőkre, akik azt várják el a bizottságtól, hogy aktívabb legyen, és egyidejűleg mindig, amikor a bizottság egy kezdeményezést javasol, akkor azt elutasítják. A bankok pénze az európai országokban olyan európai országokban, amelyeknek székhelyük egy adott európai országban van, viszont fiókkal rendelkeznek más európai országokban. Nos, vannak olyan döntések, amelyeket a bankok hoznak meg, és amelyeket a az illetékes felügyeleti hatóságnak kell ellenőriznie. Ugyanakkor egy konkrét szerepet be kell tölteniük a hatóságoknak is, valamint a, azon országok felügyelőinek, ahol amely országokban ezen bankok fiók telepekkel rendelkeznek. Éppen ezért ennyire fontos az európai szintű felügyelet. Ezért ennyire fontos az, hogy a Delarossier csoport jelentéséből kiindulva végre haladjunk az európai szintű felügyelet jobb egyeztetése irányába legalább 45 pénzügyi csoport működik európai szinten. Fontos, hogy európai szintű felügyelet megvalósuljon. Én teljes mértékben egyetértek ezzel, és a bizottság erre vonatkozóan a javaslatokkal is előáll majd a következő hónapokban. Jó néhány egyéb észrevétellel is egyetértek, végezetül pedig, ami a, az Európai Hitelminősítő Ügynökséget illeti. Az Európai Parlament és a Tanács megvitatja a mi javaslatunkat, amelynek tárgya ezen ügynökségek európai szintű szabályozása. Azt akarjuk, hogy legyen egy nyilvántartás, és azt, hogy az Európában tevékenykedő ügynökségek függetlenül a nemzetiségüktől, például az egyik legnagyobb európai tőkével rendelkezik, noha az USA-ban van a központja a legfőbb részvényese Európa. De mi azt szeretnénk, hogy amikor Európában tevékenykednek, akkor bizonyos feltételeknek eleget tegyenek. Olyan feltételeknek, hogy tudjuk, milyen alapon működnek, milyen módszert alkalmaznak a hitelminősítés területén, és mindenfajta érdekkonfliktust fel kívánunk számolni, mert ezek a hitelminősítésük hitelességét alásnák. Érdekes, hogy amikor a hitelminősítőkről beszélünk, akkor azok, akik a legkomolyabb hibákat elkövették bizonyos pénzügyi termékek hitelminősítése területén, amikor a 3A jelzést adták meg nekik, amikor még csak egyet sem érdemeltek volna meg, nem úgy hármat. Most nagyon szigorúnak mutatkoznak, sőt, egyes esetekben véleményem szerint teljesen alaptalanul az államok adósságát minősítik, mintha kompenzálnák azt, hogy nagyon szigorúan léptek fel egyes tagállamokkal szemben, illetve egyes termékek hitelminősítése terén. Köszönöm szépen, biztos úr, ezeket a nagyon világos, egyértelmű válaszokat. Ez nagyon előrelendítette a vitát, ha bár ez nem zárul itt most le, ez folytatódik. Második terv lesz, esetleg egy harmadik terv is a bankok megsegítésére. Minden esetre szerintem ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt. Biztos úr, én nem beszéltem semmiféle második vagy harmadik tervről. Elnök asszony, természetesen ma este még erről tovább fogunk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 Kedves kollégák, akkor azt javasolnám, hogy folytassuk a második témakörünkkel ma délután, és minden további nélkül meg is adom a szót Filip Meistát úrnak. Nagyon köszönöm, hogy eljött közénk, hiszen tudom, hogy meglehetősen zsúfolt a programja, számos dologgal kell foglalkozni, ami váratlanul bukkant fel. Minden esetre köszönjük, hogy ma eljött, és köszönjük a részvételét. Eh, nyilvánvaló eh, mindenki számára, hogy őt igencsak foglalkoztatja az európai többletérték. Az előző vita is rámutatott arra, hogy több kísérlet volt, hogy mindenki megvédje magát, eh, ahelyett, hogy egy kollektív, közös választ adjunk, ami csak az egyetlen egy kiút a jelenlegi válságból. Tehát megadom Mészát úrnak a szót, és ugyanazt a módszert követnénk, összegyűjtöm a hozzászólók listáját. Elnök úr, önt azzal a meghívással, vagy a felkéréssel biztuk meg, hogy elsősorban a mikrohitelekre és a KKV-k finanszírozására összpontosítson, de természetesen gondolom, hogy ezt a lehetőséget megragadja, hogy egyéb üzeneteket is közvetítsen a parlament felé. Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslatával kezdeném, és arról szólnék, arról nagyon fontos kérdésről, hogy hogyan néz ki a kis és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások finanszírozási helyzete. Amikor a dolgok rendben mennek, akkor nem igazán ébredünk rá, hogy mennyi KKV van. A, mikor a dolgok rosszra fordulnak, akkor derül ki, hogy hányan szenvedik ennek kárát. A hitelválság első áldozatai a legtöbb országban a kis és középvállalkozások voltak. A gazdaságaink van összesen 20 millió KKV működik az EU definíciója szerint, tehát a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozásokról van szó, ami az összes vállalat 95 százalékát teszi ki, és több mint 100 millió főt foglalkoztatnak. Tehát ebből is látható, hogy kulcsfontosságú tényezői az európai gazdaságnak. Ma annak vagyunk szemtanúi, hogy ők viselik a válság terhét, különös tekintettel arra, hogy a hitelrendszer, a hitelezések már nem működnek megfelelően. És ez nem is meglepő, hiszen múlt szeptember óta a francia soros elnökség alatt a pénzügyminiszterek tanácsa arra szólított fel, hogy tegyünk további lépéseket a KKV-k finanszírozásának megsegítése érdekében. Az Európai Központi Bank, mint az Európai Unió bankja és a romai szerződés keretében jött létre az Európai célok támogatására, melyek közül az egyik a KKV-k támogatása. Hagyományosan mi nem közvetlenül hitelezünk a KKV-knak, hiszen mi nem tudnánk ilyen óriási számú kisvállalkozással megbirkózni, hanem mi a bankoknak nyújtunk hitelt, és ebből a bankok a saját KKV hitelezésüket segítik, vagy, vagy egészítik ki. Mi körülbelül 5-6 milliárd hitelt bocsátunk a bankok rendelkezésére évente a KKV finanszírozására. 2008-ig egy széleskörű konzultációt szerveztünk a tagállamokkal, aminek a célja az volt, hogy felmérjük, milyen érdeklődés mutatkozik az ilyen típusú projektek iránt. A KKV-k szervezeteit, bankokat vontuk be, a KKV-kkal foglalkozó állami szervezeteket, és a konzultációk alapján korszerűsítettük a termékeinket. Tavaly szeptemberben a pénzügyminiszterek tanácsa felkért minket, hogy fokozzuk az ezirányú tevékenységünket, és ebben az időben tudtunk új termékeket is piacra bocsátani. Az ECOFIN tanács arra kért minket, hogy 30 milliárd eurót fordítsunk és bocsát, támogatásunk a bankok számára, amiből KKV-kat finanszíroznak 2008 és 2011 között, ebből a fele 2008 és 2009-ben kerülne hitelezésre. Tehát gyorsan kellett lépnünk, ezt próbáljuk megvalósítani, ugyanis 2008 során 8,5 milliárd hitelt nyújtottunk 16 tagállam bankjainak, aminek fele, majdnem 5 milliárd az elmúlt negyed évre koncentrálódott. Tehát ez volt tulajdonképpen a reagálás arra a felkérésre, hogy gyorsítsuk fel a tevékenységünket. 16 tagállamban kötöttünk ilyen hitelmegállapodásokat, összesen 75 partnerbankkal. Mik jellemzik az új termékeket? Először is a bankok mostantól az általunk biztosított hitelekből nem csak anyagi javakban történő beruházásokat, hanem szellemi és immateriális javak finanszírozását is lehetővé teszi ez a forrás újításokat, szabadalmakat, licenceket és működő tőke finanszírozást is lehetővé tesz, amennyiben az a három éves futamidőt nem haladja meg. Tehát látható, hogy milyen széles skálán finanszírozhatók a tevékenységek ebben az eljárásban. Lényegesen egyszerűsítettük az administratív követelményeket is, aminek a bankoknak meg kell felelniük a jelentés beszámolási kötelezettség kapcsán, és ezzel ők is egyszerűsíthetik eljárásaikat a KKV-k felé. Hát ez a két alapvetően új eleme a termékeknek. Mostantól a partnerbankoknak írásban kell kötelezettséget vállalniuk arra, hogy minimális finanszírozást nyújtanak a KKV-k számára. A célja ennek a finanszírozásnak nem az, hogy a bankok likviditását fokozzuk, hanem hogy javuljon a KKV-k hitelezési feltétele. Tehát ezen új követelmény keretében a bankoknak kötelezettséget kell vállalniuk, hogy milyen minimális szinten hitelezik tovább ezeket a forrásokat a KKV-knak. Egy további új elem az áttekinthetőség. A KKV-kat értesíteniük kell, hogy az EBB részéről milyen források állnak rendelkezésre, Másrészt viszont az áttekinthetőség irányunkban is érvényesül, tehát a partnerbankoknak minket egyértelműen tájékoztatniuk kell arról, hogy pontosan mennyit hiteleztek tovább a KKV-k felé. Tehát ennyit az új termékekről. Ez egy olyan hitelezési rendszer, aminek keretében a bankok a KKV-kat támogatják. És egyes esetekben ezen még túl is lépünk amikor a bankoknak nyújtunk hiteleket. Mi a bankokkal szemben vállalunk kockázatokat. Két évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy semmiféle kockázat nincs ebben, most már azonban rejlik e mögött valós kockázat. A bank egy közvetítő szerepet játszik, és a bank vállalja a kockázatot a vállalkozással szemben, ami elméletben nagyobb kockázat, mint amit mi vállalnánk eh, a közvetítő bank felé. Annak érdekében, hogy a bankokat arra ösztönözzük, hogy fokozzák a KKV hitelezésüket, azt mondjuk, hogy amikor meggyőződünk arról, hogy eh, a KKV-ket eh, hitelezik, akkor nekünk is vállalnunk kell részben azt a kockázatot, amit a bankok a KKV-kkal szemben vállalnak. Tehát gondos, alapos vizsgálatot végzünk, és ha meggyőződünk arról, hogy megbízható az adott hitel, akkor mi hajlandók vagyunk a kockázat felét a bankoktól átvállalni. A Basel 2 szabály értelmében ezzel felére csökken a tőkekövetelmény a bank szempontjából, a KKV hitelekkel, hitelek tekintetében. Röviden, tehát ennyit az új termékünkről, ami a KKV hitelezést illeti. Van még egy további új elem is. Erre egy milliárdot irányoztunk elő egy köztes területre eső hitelezésre vonatkozik a saját tőkefinanszírozás között, illetve a folyó tevékenység finanszírozása között. Ez, ha úgy tetszik, egyfajta alárendelt hitelt, hitel, és mi egyfajta közvetítő szintként szerepelünk ebben. Tehát egy milliárd eurót szánunk ilyen hitel forma kifejlesztésére. Ami az Európai Befektetési Alapot illeti, alapvetően két területen működik a KKV-k vonatkozásában. Egyrészt tőke finanszírozást nyújt a KKV-k számára, ez 4 milliárd eurós keretet jelent, az Európai Befektetési Alap tavaly 411 millió finanszírozott ennek keretében. Ez tulajdonképpen kockázati tőke finanszírozás. A második területen pedig az alap garantálja a KKV-k hiteleit bankok révén. Ez egy további ösztönző a bankok felé, hogy minél több hitelt nyújtsanak a KKV-k számára. Mi ezt a tevékenységet tehát az Európai Befektetési Alapon keresztül látjuk el. Végezetül pedig a képet lezárva a mikrohitelekre térnék rá. Az Európai Befektetési Alap garantia, garanciát nyújt a mikrohitel állományra is. Több alkalommal került erre sor. A mikrohitel garanciák állománya 33 millió euró, az Európai Befektetési Alap kezel egyébként egy Jászmin nevezetű programot is, a regionális fejlődési főigazgatóság dolgozta ki ezt a programot, azzal a célral, hogy technikai segítségnyújtást biztosítson a mikrohitelezők számára a szakmaiságuk javítása érdekében. Az EBB csoport 20 millió eurót javasolt társfinanszírozási mechanizmus keretében, és ehhez mi magunk is közvetlenül hozzájárulunk. Tehát röviden, elnök asszony, el, ennyit gondoltam szólni azokról az eszközökről, amelyekkel mi a KKV-kat igyekszünk segíteni. Természetesen ez nem kényszer a bankok számára, hogy KKV-ket hitelezzenek. Minden esetre lényegesen növeltük a bankok számára nyújtott keretet, 2008-ban összesen 8,5 milliárd eurót biztosítottunk a bankok számára és hasonló összeg lesz 2009-ben is, de meg kell azt még néznünk természetesen, hogy a bankok ebből mennyit használtak fel a gyakorlatban a KKV-k finanszírozására. Szeretnénk a partnereink számára teljesen világossá tenni, hogy csak azok, akik haladéktalanul felhasználják ezeket a forrásokat, lehetnek jogosultak további hasonló forrásokra az EBB-től. Tehát a cél nem az, hogy a bankokat finanszírozzuk, Szeretnénk arról meggyőződni, hogy ezeket a forrásokat valóban arra használják fel, hogy a KKV-k számára nyújtott hitelek bővüljenek, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a nagyon világos prezentációt, ami az EBB kisvállalkozásokkal szembeni kötelezettségvállalását illeti. Hadzsán úr említette, hogy a cseh kollégák is mennyire érdekeltek ebben az ügyben. Az eljárások eh, szerint most a kollégáknak eh, adom meg a szót, váltakozva a nemzeti parlament és EP eh, e képviselőknek, és aztán erre majd meghallgatjuk a válaszokat is. Összegyűjtöttem az eddig jelentkező hozzászólások listáját akik már az előző vitában is jelentkeztek, talán kevésbé érdekli őket ez a téma. Minden esetre azt javasolom, hogy mindenkinek jogát tiszteletben tartva ugyanezt a listát kövessük most, és akik esetleg eltekintenek a mostani hozzászólástól, akkor azt is elfogadom. Tehát akkor folytassuk most a hozzászólásokkal. Először is Portugáliának Pereira úrnak adom meg a szót, majd Görögország következik, illetve az EP jelentéstevője Becsei László kap szót. Kérde ki? Sr. Presidente, boa tarde. Faço eh, parte da Subcomissão da Agricultura, da Comissão de Assuntos Económicos. Jó napot kívánok! A gazdasági és a gazdasági bizottságból és a mezőgazdasági bizottságban dolgozom a portugál parlamentben. Hallhattunk itt a gazdaság és a jövő összefüggéséről, arról, hogy milyen jövő vár ránk. Tudom, hogy feltébb nehéz a helyzetünk, hiszen felfelé, lefelé haladunk, stagnálunk, Európában kudarcot vallott a termelése vonatkozó közös politika, hiszen a az iparban, illetve a szolgáltatások területén visszaesett a termelés, de elfeledkeztek az elsődleges szektorról. Keleten és Dél-Amerikában történtek a leglényegesebb beruházások ezen a téren. Európa azonban megfeledkezett a gazdaság ezen tényezőjéről. Elfeledkezett a termelő ágazatról. Néhány évvel ezelőtt Európa 12 államból állt, most 27-en vagyunk, és nagyon sok a periférikus térség, amelyet szintén figyelembe kell venni a 27 tagállamból álló közösségben. Lehet, hogy a termelői ágazatot harmonizálni kellene, hiszen nagyon sérülékeny Európa helyzete, válságos. Éppen ezért a következő kérdés merül fel bennem. Azon túl, hogy Európa hogyan vélekedik az emberről és az ember élőhelyéről, kérdés, hogy hogyan vélekedik az egyéb, kevésbé fejlett térségekről. Németország nagyon jelentős beruházásokat eszközölt a termelői ágazatban is, ez azonban más országoknak nem jutott eszébe. Mit tehetünk? Hiszen szükségesek bizonyos premisszák annak érdekében, hogy ezt az elsődleges gazdasági ágazatot támogassuk, enélkül ugyanis nem hiszem, hogy stabil gazdasági rendszert alakíthatnánk ki, hiszen az épületet lentről kell elkezdeni, nem pedig fentről kell elkezdeni az építését. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy néhány kérdés, mit, amit Almoni úrnak szeretek volna feltenni. Most kicsit átalakítjuk ugye az új vendégünk szemszögéből, mélystatú szemszögéből, de hát amúgy, ha almunyóhoz akarnak kérdést intézni, persze az a mi eszmecserénket gazdagítja, csak hát a kedves vendégünknek nem biztos, hogy jó. Most megadom a görög delegációnak az szót, utána egy Becsei úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megjegyezni, hogy egyetértek Filip Meistat úrral, amikor azt nyilatkozza, hogy a kis és középvállalkozásokat nagyon súlyosan érinti ez a válság. El kell mondjam, hogy az egyik oka annak, hogy miért sújtja őket ilyen súlyosan, az az, hogy a gazdasági, gazdaságélénkítő terveket nem sikerül egységesen alkalmazni, hanem a különböző tagállamokban másképpen alkalmazzák őket. Éppen ezért azon összegek, amelyeket a bankok megkapnak, ez nem jut el a kis és középvállalkozásokhoz, illetve a reálgazdasághoz. Nincs egy olyan bank, amely ezen pénzösszegeket irányítaná, kezelni. Ezen kívül hiányzik a szolidaritás is. Ez pedig láthatóvá válik, ha megnézzük, hogy miről volt szó az imént az európai kötvények kibocsátása kapcsán például. Azt hiszem, hogy az ilyenfajta szolidaritás hiánya növeli az adósságot, és nagyon komoly következményekkel jár az egész unióban. Hiszen a veszteségek, amelyek az európai gazdaságban bekövetkeznek, ahogyan Solomon úr is azt megjegyezte, ezek 31 milliárd eurós összeget tesznek ki. Éppen ezért azon országok, amelyek az európai kötvények kibocsátásával kapcsolatban reagálnak, meg kell fontolniuk, hogy a szolidaritás hiánya nagyon súlyos következményekkel jár. Továbbá az is szükséges, hogy a tagállamok a legsúlyosabb helyzetből kisegíthessék azon országokat, amelyekben a legnagyobb méreteket ölti a válság. A jelenlegi struktúrákat figyelembe véve, illetve tekintettel a jelenlegi monetáris kritériumokra, a fejlesztési, illetve a szociális kohézió, valamint a munkahelyteremtés tényezőit is figyelembe kell venni. Erősíteni kell a felügyeletet, azt a felügyeletet, amelyet az Európai Központi Banknak kellene gyakorolnia. És végezetül egy utolsó kérdés. Az Európai Unió kész arra, hogy európai szinten fellépjen a túlzott létszámleépítésekkel szemben, amelyek a munkaerőpiacon bekövetkeznek. Ezek mögött az a gazdasági válság húzódik meg. Köszönöm. Merci, Monsieur Becset. Becsei úr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Si vous permettez, je parle en anglais. Magyarul beszélek, anyanyelvemen, ha megengedik. Elnök úr, köszönöm a beszámolóját Két dolgot emelnék. Az egyik az, hogy a frakcióban, a néppárti frakcióban én vagyok a SMI szőkőnek, tehát a kis és középvállalkozásokkal behatóbban foglalkozó munkacsoport elnök, és csak egy bevezető kérdésként kapcsolódnék az előző főszólaláshoz nevezetesen, hogy tudna e arra valamit mondani most csak a kis és középvállalkozásokról beszélek először tudna e arra valami statisztikailag mondani hogy szektorálisan és főleg tagállamok szerint mit tudnak adni ezekből a hatalmas összegekből tehát mi a megosztása ezeknek a jelentős összegeknek amit ön emltett magyarul hogy a kohéziós szempontok és a valódi igény szempontok hogyan jelennek meg vagy inkább csak abba a bankrendszerbe öntjük a pénzt amelyik a legalkalmasabb arra hogy fölszvja ezt az összeget és kitűnően ki tudja adni kis és középvállalkozásoknak és nem biztos hogy a legszükségesebb helyekre megy. ez egy állandó vita köztünk és én ezt szeretném látni a kohéziós szempontokat. a másik a mikrohitel aminek a jelentéstevője vagyok. itt a bizottságunkban el is fogadtunk egy jelentést a jelentésemet ami megy a plenárisra és ennek kapcsán mi meghatároztuk hogy a mikrohitelt mi nem csak méretnagyság szerint hanem kategória szerint is máshogy fogjuk föl mint általában a hiteleket. tehát a mikrohitelre mi elsősorban úgy koncentrálunk hogy olyan személyeknek adjuk ki amelyek nagyon speciális hátrányos társadalmi csoportokhoz tartoznak bevándorlók cigányok nők speciális csoportjai vagy vidéki személyek és amelyek két szempontból sem bankképesek egyrészt nincs klasszikus fedezetük másrészt nincs önrészük és egyszerű emberek csak jó gondolataik vannak arra hogy mégis tudnának dolgozni. és tulajdonképpen itt mi több mindent megfogalmaztunk európai garancia alapsegtségtől kezdve azt hogy ezekben a csoportokban az ázsiai példák alapján is és sok sikeres európai példák alapján is szeretnénk nem csak bankok kereskedelmi bankok hanem nem kereskedelmi bankok vagy akár nem bankjellegű intézményeknek is a bekapcsolását mert ezeknek van olyan helyzetük hogy bizalmat gerjesztenek azokban a személyekben akik célszemélyek lennének. most p two p eszközöktől kezdve sok mindent fölsoroltunk. nem megyek bele hosszasan a fejtegetésünkbe tehát mit? minőségileg kategórikusan más szempontot határoztunk meg a mikrohitelnél mint egyszerűen egy eh, kkv szint alatti és eh, nullától kilenc foglalkoztatottig történő eh, kategorizálás. kérdésem hogy ön emltette a jászmint és emltette hogy több tpusú segtségnyújtásuk van társfinanszrozások és egyebek de hogy ebbe a speciális rendszerbe önök tudnak e valamit segteni? bele tudnak e nyúlni a garanciákba bele tudnak e abba nyúlni hogy nem bankok tehát az európai jogszabályok szerinti nem klasszikus betéteket szedő bankok is tudjanak közvettők lenni ebben tudnak e önök segteni valamit vagy ezt oldja meg továbbra is mindenki nemzetileg ahogy tudja vannak erre pozitv példák a tagállamoknál is tehát tudnak e valamilyen addicionális európai elemet önök mint eib ebbe az egész helyzetbe nyújtani? ez volna a konkrét kérdésem köszönöm elnök asszony. köszönöm szépen most pedig megadom a szót a ciprusi delegációnak azután pedig Litvánia nevében Udri Riaiketis úr fog szólni, a ciprusi delegációja szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném megjegyezni, hogy Mindaz, amit az előadó megjegyzett, az felettébb érdekes. Mindaz, ami a mikrofinanszírozásra vonatkozik. Ez a módszer több országban alkalmazott, például az afrikai kontinensen, hogy a vállalkozó nőknek és egyéb társadalmi csoportoknak segítséget nyújtson. Az Európa Tanács egy jelentésével foglalkoztam én, én voltam az előadója, és ennek ez volt a tárgya. 2007 óta az Európai Bizottság azt nyilatkozta, hogy komolyabb szerepet vállal ezen hitelekért, és azt kéri a tagállamoktól, hogy a jogszabályaik által járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezen a területen sikerüljön előrelépnünk. Én azt szeretném tudni, hogy melyek azon az, azok, ország, azon az, orsz, azok az országok, amelyek már átültették az ilyen fajta jogszabályokat. Cipruson nem léteznek ilyen jogszabályok, még csak kilátásba sem helyezték ezek elfogadását, de kedvező a környezet az ilyen mikrohitelek folyosítása szempontjából nálunk, Cipruson, és szoros figyelemmel követjük a fejleményeket a parlamentből. Jó néhány program létezik, a kereskedelmi és turisztikai minisztérium különböző programokat indított el, amelyek a vidéki térségekben nyújtanak segítséget, illetve a kis- és középvállalkozásoknak. A következőt szerettem volna felvetni. Mivel nagyon fontos támogatni a KKV-kat, azért mert ezek azok, amelyeket legsúlyosabban érintette a válság Cipruson is, és az Európai Parlament ugye hamarosan egy jelentést ismertet majd ebben a témában. Folytatnunk kell az erről folyó vitát, és éppen ezért szeretném tudni, hogy innen megerősítik-e majd ezt az ágazatot, a mikrohitelek nyújtását az Európai Unió országaiban. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig a litván delegáció nevében Andriu Kaitis úri kapja meg a szót. Köszönöm szépen, azt szeretném elmondani. Köszönöm szépen azt, hogy meghívtak. Köszönöm szépen a hozzászólóknak a hozzászólásokat. Litvánia válaszolt az önök kérdőjévére, korábban már, amit önök szétküldtek, ha megengedik, egy dolgot szeretnék kérdezni. Nos, hát, ha úgy tetszik, az összes ország hozzájárulását összehozni, szerintem ez nagyon jó lenne a bevágyakorlatok cseréjére. Azt gondolom, tudom, hogy ez nagy munkát jelentene, összegyűjteni, szintézis készíteni a 27 tagállam hozzájárulásaiból, de szerintem mindenki számára igen hasznos lenne. Miután Almonya biztos úr nincs itt, ezért kérdésemet önhöz intézem, Berez asszony. Nos, mire is van szükségünk? Azt hiszem, ha úgy tetszik, továbbra is elemzéseket készíteni. Az összes ország gazdaság fellendítő intézkedéséről ellenőriznünk is kellene, hogy tetszik, meg kellene igazából fékezni a protekcionizmust. Néha túlságosan visszaélnek vele, nem csak élnek vele. Én azt gondolom, hogy Franciaországban például kialakítottak terveket, és sokszor gyanítható, hogy például a francia gazdaságélenkítő programnak is vannak azonban protekcionista elemei. Másrésztről azt gondolnám, hogy ki kell emelni a lehető legjobb integrációs programot európai szinten, a pénzügyi ágazatban néhány költségvetési kérdést is európai szinten kellene megoldani, mert a válsággal kapcsolatos probléma egy része nemzeti szinten nem megoldható. Itt például arról is szó van, hogy szükség van minden parlamentben arra, hogy vitát folytassunk erről a kérdésről, de európai szinten is meg kell ezt tenni. A KKV-k finanszírozásáról és a mikrohitelekről lévén szó, most hát ezt a programot 2006-ban már elindították, persze a válság miatt kicsit lelassult a mikrohitelezési folyamat, a mikrohitelezés, mint olyan, három bankot emeltek ki, három bankot választottak ki, mint ellenőrzési, felügyeleti szervet, Hát ebben a válságban, mint említettem, néhány mechanizmust egyszerűsítettek annak érdekében, hogy a kkv könnyebben hozzáférjenek a mikrohitelekhez. Ezek a krízis kezelő programok jól működnek, elmondanám, de szeretném tudni, hogy Meistat úr mit gondol a következő javaslatról. Lehet, hogy hasznos lenne egy alapot felállítani, egy európai mikrohitel alapot, amely esetleg egyesítené az összes ország ismeretét, szaktudását, tapasztalatát. Mert a KKV-k, mint önök is tudják, azok, amelyek, ha úgy tetszik, legelsőként lépnek fel a válsággal szemben. Ferere asszony, utána pedig lesz egy harmadik csoport, és ott a német delegációval Lamel úrra kezdeném. Ferreira asszony az Európai Parlament képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Itt vagyok. Köszönöm azt, hogy ismét eljött hozzánk. Két kérdést szeretnék megfogalmazni. Az egyik az Európai Beruházási Bank funkciójára vonatkozik. Jelen pillanatban a válság közepette azt láthatjuk, hogy az európai költségvetés nem elég nagy horderejű ahhoz, hogy felvegye a küzdelmet a kihívásokkal szemben. Minden, amire nincs pénzügyi fedezet, azt az Európai Beruházási Bank fedezheti, például az infrastruktúra, környezetvédelem, energia, és most itt vannak ezek az eurókötvények. Felmerül bennem a kérdés, hogy mindezen funkciók, amelyekkel szeretnénk felruházni az Európai Beruházási Bankot, ezek összeegyeztethetőek a jelenlegi pénzügyi és intézményi struktúrájával? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, azon mechanizmusokra, amelyek az irányítás célját szolgálják. Azt hiszem, nehéz a bankon belül garantálni azt, hogy a bank célkitűzéseit megfelelően hajtsák végre a kereskedelmi bankok. Most ezen kereskedelmi bankok rendkívüli problémákkal szembesülnek. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Beruházási Bank mennyiben tudja biztosítani azt, hogy a támogatási célkitűzések, a mikrohitelek, illetve a KKV-k támogatása ezeket mennyire lehet megbízhatóan teljesíteni, amikor azt láthatjuk, hogy a kereskedelmi bankok számos nehézséggel találják magukat szemben, amikor a hitelpolitikájuk irányításáról van szó. Meg tudná válaszolni ezen kérdéseket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk egy harmadik fordulóra, és elnök úrnak adnám meg a szót, hogy megválaszolja az eddig elhangzott kérdéseket. És a harmadik fordulóban pedig eh, Lemel képviselője a szó, aki a német delegációt képviseli, majd Eszkinári úr a finn delegációtól. Hölgyeim és uraim, mindig eh, meglepő az, hogy milyen összegekről beszélünk, 3 milliárd, 30, 50 milliárd, 100 milliárd, akár egy billióról is beszélünk már, és azért mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ezt a pénzt az adófizető teremti elő, vagy pedig új adókba, adósságba bocsátkozunk. Hölgyeim és uraim, önmagában a pénz elköltése nem jelent egy értéket, hiszen az alkalmazott pénzek fontos, hogy valamilyen hatást, illetve célt érjenek el. Éppen ezért nálunk Németországban az eladósodás kérdése egy elvi kérdés, ugyanis a magas állami eladósodással a jövő pénzügyi válságának az alapjait fektetjük le. Éppen ezért a második konjunktúra programról pénteken szavazunk, de lesz egy fék, egy eladósodási fék tehát megszabtunk egy maximális eladósodási határt a szövetségi köztársaságnak, illetve a szövetségi tartományoknak. Ebben a csomagban szerepel egy 100 milliárdos kezességi csomag is, ez pedig 100 milliárd eurós kezességet jelent a középvállalkozásoknak, de természetesen kérdés, hogy mit jelent ez kezességet vállalni, kinek adjuk meg ezt, hogyan avatkozunk be a piacokon, és hogyan vezet ez a verseny torzulásához. Ez igazából a fő probléma számomra ezen vita kapcsán, és amikor a gazdaság támogatásáról beszélünk. Az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Bizottság hogyan kívánja garantálni azt, hogy ezzel a rengeteg pénzzel, amelyet a gazdaságba pumpálunk, olyan, nem avatkozunk ebbe esetleg olyan piacokon, amelyeken nem kell beavatkoznunk. Ez igazából az elvi problémám. Másodszorban pedig elnök úr megjegyezte, hogy a bankokat nem kötelezhetjük arra, hogy elköltsék a pénzt. Ez tulajdonképpen egy probléma, ez mindig jelentkezik, ugyanis a különböző támogatások igazából céltalanok, hogyha a bankok nem készek arra, hogy kiadják ezen összegeket, és mi Németországban egyértelműen ellenezzük a bankok igenis, hogy saját kockázatot kell, hogy vállaljanak. Mi, az állam nem fogunk százszázalékos kezességet vállalni, hanem a bankok fontos, hogy az őket megillető kockázatot felvállalják. És remélem, hogy európai szinten ez a kockázatvállalás a bankok által szintén megjelenik majd. A második kérdés pedig tulajdonképpen szintén a bizottságnak szól. Hogyan akarunk felépni a protekcionizmussal szemben. Több előadó szájából hallhattunk erről, amit a francia elnök az autógyártással, a csehországi autógyártással szemben mondott, hát ezt azért már elég kemény kijelentésnek tartom, és nekünk, németeknek is, ugye export nemzetként nagyon fontos, hogy a kereskedelem nyitott maradjon, a piacok is nyitottak maradjanak, és éppen ezért mi a német piacot is nyitva szeretnénk tartani. A bizottság hogyan kívánja ezt biztosítani? És az Európai Beruházási Bank hogyan akarja garantálni azt, hogy nem kerül sor versenytorzílásra azon óriási összegek miatt, amelyeket a gazdaságba pumpálunk. Euh, merci beaucoup. Je suis certaine que Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy Mestat elnök úr legalább részben meg tudja válaszolni a kérdéseit. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. De miután Cruz biztos asszony ma este velünk lesz, talán esetleg ezt a kérdést hozzá is lehetne intézni, hiszen öneki vannak elképzelései, sőt, hát nem csak elképzelései, de felelősségei is ezen a területen. Skinari úrnak, majd Bájva asszonynak adom meg a szót. Joko Skinari vagyok, a Finn Parlament pénzügyi bizottságának az elnöke. A német hozzászólás kiváló volt, valóban lényegre törő volt. A kérdés az, hogy ezeket a forrásokat hogyan lehet oda eljutatni, ahol, ahol arra valóban szükség van, hogyan lehet ezt ellenőrizni, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy egyfajta helikopter pénzek keletkezzenek. Az EIB, az EBB elnökétől azt szeretném hallani, hogy mikor kezdenek ismét hinni a bankszektorban. Mm, korábban nagyon mohók voltak, és korábban nem láttunk ilyen jelenségeket, mint amit ma. Ami a felügyeletet illeti, én szeretném megkérdezni, hogy ön szerint hogyan járjon el az Európai Unió kerüljön ez az Európai Központi Bankhoz, mint ahogy ez például Finnországban történik, és globális szinten a Világbank és az IMF is részt vehetne egy ilyen struktúrában. Minél előbb szükség van egy megfelelő rendszerbe, rendszerre, nehogy ez a helyzet tovább súlyosbodjon, és hogy azok, akik a jelenlegi válságot okozták, ne éljenek vissza az új pénzekkel. Ezt mindenféleképpen garantálnunk kell. A bankok képezik az innováció központját. A finn tapasztalat pontosan egybevág a Németországival. Mi is azt szeretnénk tudni, hogy ki fizeti meg végül is ezt az egészet akár az adófizetőktől, vagy akár arról beszélünk, hogy a fogyasztóknak fel kell adniuk a jövőbeni előnyeiket. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, ezek a témák mind asztalra kerülhetnek ma este is, illetve holnap, amikor az EKB képviselője velünk lesz. Most az Európai Parlament képviselőjének adom meg a szót, majd Mesztát úrnak. Egy kicsikét a fókuszon módosítanánk, módosítanék, és megragadnánk az alkalmat, hogy Mesztát úr itt van körünkben. Az energia és az infrastruktúra finanszírozását felkívánja venni a bank a portfóliójába a jelenlegi körülmények között. Itt most említeném eh, saját országomat, Bulgáriát. Minket nem érintett volna olyan súlyosan eh, a gázszállítás eh, leállása, hogyha megfelelő összekapcsolás lett volna Románia és Bulgária között. Elnök asszony, én nem akarom egyetlen egy kérdést sem cenzúrázni, úgyhogy megadom a szót az elnök úrnak, aki gondolom, hogy meg tudja válaszolni ezt a kérdést is. De mielőtt megadom a szót, hadd reflektáljak a litván kolléga által elmondottakra a gazdaságélénkítési tervvel kapcsolatosan is. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket is néhány ilyen kérdésre szerintem inkább a politikusoknak kellene válaszolniuk sem, mint az EBB elnökének. Minden esetre én egyetértek a litván hozzászóló által elmondottakkal, amikor arról szólt, hogy nem lehet pusztán nemzeti szintű megoldásokat keresni. Szerintem ez a legfontosabb tanulsága a jelenlegi válságnak. Ha azt akarjuk elérni, hogy a globális világgazdaságban a közjavakat is biztosítsuk, akkor er-, ehhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek túllépnek a nemzeti kereteken. És ez igaz a pénzpiacokra, de gyakorlatilag bármi másra, terrorizmussal szembeni fellépésre, a klímaváltozással, a szegénységgel szembeni küzdelemre, a világjárványok kal szembeni küzdelemre. Ezekre, ezekhez koordinált fellépésre van szükség. Tehát ez valóban egy nagyon érvényes megállapítás volt. Tehát nem szabad csak nemzeti szinten gondolkodnunk. Rátérve az EBB szerepére, valóban megvan ez a kísértés, mint Ferreira asszony is említette, hogy miután a tagállamok hozzájárulásaiból összeálló EU költségvetés korlátozott, ha nem, szinte mindenki hajlandó, vagy hajlamos rögtön az EBB-hez fordulni. Elnök asszony félbeszakítja hozzászólót, ehhez tartozik még az is, hogy itt társ jogalkotásról is van szó, er- ezt is figyelembe kell venni. A tanács ezt mondja, minden esetre ha a két intézmény azonos alapon hozza meg az együttöntési eljárásban a döntése talán a helyzet változni fog. Tehát visszatérve, a tanács részéről megvan az a kísértés, hogy az EBB-hez forduljon, ha nem áll rendelkezése kellő forrás az EU költségvetésen belül. Mi nem helyettesíthetjük egymást. Az EBB hiteleket nyújt, amit vissza kell fizetni, mégpedig kamat mellett. Ugye nem túl magas kamat mellett, de van kamat úgyhogy a hitelnek megvan a költsége. Ez indokolható számos esetben, de vannak bizonyos alapvető beruházások, amire mindenféleképpen szükség van a társadalomban, ezeket pedig közvetlen támogatással és nem hitelekkel kell finanszírozni. Nem mindent lehet hitelből finanszírozni. A második ilyen cím szó az EBB tevékenysége, tevékenységi köre nem korlátlan. Mielőtt hitelt nyújtunk, mi magunknak is forrásokat kell biztosítania. Lamen úrral szemben nekünk nincsenek költségvetési, állami költségvetési forrásaink, mi nem az adófizetők pénzét használjuk, hanem napról napra a pénzpiacon szerezzük be a forrásainkat. És a csapatom igen nehezen tudja esetenként teljesíteni a tanács elvárásait, amikor például azt mondja, hogy 30%-kal fokozzuk a finanszírozásunkat. Tavaly 48 milliárd eurót hiteleztünk, ami azt jelenti, hogy az EBB a legnagyobb hitelnyújtó. Na most ezt fejeljük meg 30%-kal? Ez gyakorlatilag további 15 milliárdot jelentene. Tehát idén 70 milliárd eurót kéne hiteleznünk. Ezzel mi lennénk a legnagyobb multilaterális hitelező? A tagállamokért folyamodó tagállamok, akik azt kérik, hogy szerezzük be a forrásokat a világpiacon, nekik is tisztában kell lenniük azzal, hogy ők ugyanezen a piacon nekünk versenytársaink és bizonyos limitek is vannak. Kapacitásbeli limitek a tekintetben, hogy olyan hitelekhez jussunk, amelyek kellően kedvező feltételekkel hozzáférhetők. Ide, ezen a héten például a KKV finanszírozása, illetve az energetikai projektekhez, amire majd később visszatérek, kellett forrásokat feltárnunk, és egy tíz éves hitelt vettünk fel, két milliárdos összegben. Ha ez tavaly lett volna, akkor minden gond nélkül 10 milliárdot fel tudtunk volna venni. Ma azonban csak 2 milliárdhoz jutottunk hozzá, és azért, mert a spanyol állam egyidejűleg 10 milliárdot vett fel, mégpedig magasabb áron ők 19 bázispontot fizettek a swap felett, mi nem tudtunk ennyit megengedni magunknak. Ha ennyiért vettünk volna fel, akkor nem tudtunk volna a KKV-k számára kedvező feltételek mellett hiteleket biztosítani. Tehát az EBB sem tud mindent megszerezni, vagy mindent elérni. Egyrészt, mert itt hitelekről van szó, és nem támogatásokról, másrészt pedig mielőtt mi nyújtunk hiteleket, nekünk magunknak is fel kell venni hitelt. És ennek megvan a korláta. Nem összegében vagy mennyiségében, hanem a tekintetben, hogy kedvező, milyen kedvező kamatfeltételeket kapunk. Tehát először veszünk fel hiteleket, és utána nyújtunk hiteleket. KKV-knak, és majd erre visszatérek, valóban közvetítőket kell igénybe vennünk, de ez csak a része a tevékenységünknek. Tavaly, mint ahogy említettem, 48 milliárd összhitelből a bankok számára 8,5 milliárdot nyújtottunk a KKV-k számára. De itt nem csak KKV-król magukról van szó, hanem helyi hatóságokról, szervezetekről, közszolgáltatókról, vagy akár nagyvállalatokról is, akikkel viszont közvetlen kapcsolatban állunk. Tehát a bankok a mi forrásainkból hitelezik a KKV-kat, ugyanis mi közvetlenül nem tudunk helyhatóságokkal vagy kisvállalkozásokkal kapcsolatot fenntartani. Ezért ezen kívül természetesen energia projekteket is finanszírozunk. Köszönöm az erre irányuló kérdését. Ez is az egyik alaptevékenységünkbe tartozó tevékenység, és ez várhatóan tovább fog bővülni. Nagyon fontos, hogy az összeköt és összekapcsolásokon javtsunk ami az energetikai rendszereket illeti. Én találkoztam nemrégiben a bolgár miniszterelnökkel Budapesten egy Nabucco projekttel foglalkozó konferencián, Szlovákiában is jártam, ahol ugyanezt mondták el nekem és biztosíthatom afelől, hogy az EBB mindenféleképpen arra törekszik, hogy prioritást adjon az ilyen típusú beruházásoknak. A kezdeti vitához visszatérve, tehát a mikrohitelek és a KKV-k finanszírozása Becsei úr rá kérdezett a tagállamok szenti bontása. Sajnos azt nem mondhatom, hogy tagállamonkénti kvótáink lennének. Nincsen kvóta, amit felosztanánk a tagállamok között. Az igaz, hogy vannak érdeklődőbb tagállamok, minden esetre mi arra törekszünk, hogy egy méltányos egyensúlyt biztosítsunk, nem engedhetjük meg, hogy adott időszakon belül nagy kilengések legyenek. Németországot említeném példának. Hosszabb ideje Németország, vagy hosszabb ideig meglehetősen sporadikusan vett fel hiteleket az EBB-től. Most azonban, hogy olyan projekteknek kell előnyt adnunk, amelyek elmaradott térségekben valósulnak meg, az új tartományokban például. Az új tartományok miatt Németország sokkal nagyobb mértékben veszi igénybe az EBB forrásokat, mint az újraegyesítés előtt. Tehát még egyszer nincsenek előre meghatározott kvóták. 2008-ban említettem már, hogy 16 tagállamban nyújtottunk KKV hiteleket, pontosan meg tudom adni a számadatot is. A legnagyobb összeget felvevő ország Olaszország volt a KKV hitelezésben, pedig azért, mert hosszabb ideje, nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, nem csak az olasz nagybankokkal, hanem a kisebb regionális szövetkezeti bank hálózatokkal is, akik eh, igen pontosan ismerik a helyi igényeket, eh, a KKV igényeit, és hasonló megközelítést igyekszünk kialakítani más országokban. Spanyolországokban regionális bankokat hitelezünk, és nem a nagy országos bankokat, mégpedig azért, hogy minél közelebb kerülhessünk a KKV-khoz. Tehát nem csak a nagybankokat hitelezzük, hanem a helyi és kisbankokat is. Van néhány ország azonban, ahol egyáltalán nem folytattunk tevékenységet. A balti államokban például. Talán az információ hiánya miatt is. 2009-ben kezdtünk meg hitelmegállapodásokat aláírni két balti államban. A Benelux államok is hagyományosan csak kis összegben vettek fel, illetve Svédország és Dánia. Úgy tűnik ezek az országok több ok folytán nem érdeklődnek az EBB hitelek iránt, de ezek a kivételek. Az összes többi tagállamban viszont komoly érdeklődés van az EBB hitelezés iránt. Igyekszem pontosabban fogalmazni. Ebben az új programban, a Zsázminban, amelyet a bizottsággal közösen indítottunk el, és az Európai Parlamenttel is, 4 millió euróval járul hozzá az Európai Parlament a Zsázmin programhoz. Most mit is szeretnénk elérni? Nem a bankokat célozzuk meg, hanem az intézmények, a mikrohitel intézmények, a szakintézmények, amelyek nem bankok, hitelintézetek mi arra szeretnénk összönözni a bankokat, hogy hitelezzenek ezeknek a pénzügyi intézeteknek, hogy ezek az intézetek, vagy hitelintézetek el tudják látni a feladatokat, tehát adjanak hitelt az érdeklődőknek. Nos, ami a technikai segítségnyújtást illeti, tehát gyakorlatilag ez nagyon jó, nagyon fontos, hogy a mikrohitel intézetek számára nyújtott segítséggel támogassuk a tevékenységüket, és nagyon fontos az, hogy a bankok ne vonakodjanak attól, hogy ezeknek az intézményeknek pénzt vagy hitelt adjanak. Ez a, az EBB csoport egyik feladata. Mi finanszírozunk a mikrohitelintézeteket, de együttműködve a bankokkal, összönözve a bankokat, összönözve arra. Tehát, ha egy bank egy mikrohitelintézetnek ad egy eurót, akkor mi is egy euróval járulunk hozzá ez a hitelkonstrukcióhoz. Valaki önök közül azt hiszem, hogy a litván tisztelt képviselő volt, hogy miért nem hozunk létre egy mikrohitel alapot, európai alapot. El kell mondjam, hogy az elején gondoltunk erre mi is. Létre akartunk hozni egy európai mikrohitel alapot. És felvettük a kapcsolatot a lehetséges partnerekkel is. A különböző tagállamok pénzügyi intézeteivel vettük fel a kapcsolatot, de rájöttünk arra, visszatérünk a kiinduló kérdésre, tehát rájöttünk arra, hogy nem volt elég szolidaritás. Szívesen részt vettek volna az emberek az alapban, de ha úgy tetszik, minden anyabank ragaszkodott hozzá, hogy ez az alap, ez az ő hatáskörébe tartozzon. Tehát egy igazi alap létrehozása nem volt lehetséges. Egy egyszerűbb rendszert dolgoztunk ki, a társfinanszírozást. Ha egy bank finanszíroz, mi is hozzáadjuk a magunkét. De én azért nem adom föl a reményt, amikor talán az emberek lelki világa átalakul, más szellemben gondolkoznak, szerintem talán létre tudunk hozni majd egy ilyen mikrohitel alapot. Remélem, hogy lesz egy európai szintű mikrohitel alapunk. Remélem az evolúció elvezet majd oda. Az új tagállamok talán ők tudnak valamit mutatni a régi tagállamoknak, mert el kell mondanom, hogy nagyon sok új tagállamban a mikrohitelrendszer sokkal jobban fejlődött, mint a régiekben. A régi tagállamokban nagyobb a szkepszis, tehát a kétség. Azt gondolom, hogy ez egy olyan eszköz, a mikrohitel konstrukció, amely az egész EU számára hasznos lehet, és lehet, hogy egy ilyen európai mikrohitel alap valóban egyszer még napvilágot lát. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretnék a tisztelt Litván képviselő úrnak válaszolni. A kérdőív, amelyet mindenkihez eljutottunk, ha úgy tetszük, kicsit más volt a célunk ezzel a kérdőjével, mint a korábbi években, mert arra hívtuk meg, úgymond a nemzeti parlamenteket, hogy egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy mi is legyen az alaphangja a vitának. Nem kértünk írásos hozzájárulást, néhány delegáció írásban válaszolt a kérdőívekre, a litván delegáció egyetemes nyelven töltötte ki ezt a kérdőívet, angolul tehát, ennek segítségével, ha úgy tetszik, széles körben tudjuk majd eljutatni mindenkihez, ezért a részvevők számára összekészített anyagban található többek között a litván kérdőív. Aztán vannak mások is, akik válaszoltak Hát Csanos volt, aki saját nyelvén töltötte ki a kérdőívet, Csanos ezt nem tudtuk szétosztani a többiek között, tehát ezért is volt egy picit nehéz a szintézist összeállítani, de mint említettem a bevezetőmben, a tisztelt képviselők és ö, között szétosztottunk olyan tanulmányokat, amelyeket a mi szakértői csoportunk készítette el, a gazdaság élénkítő programmal kapcsolatban, ami azért a gazdaság élénkítés a gazdasági szerkezet átalakításhoz is vezethet. Ez érdekes lehet Meistat új számára is. Nos, hát ami a protekcionizmus veszélyet illeti a nemzeti szinten, nos, hát azt látom, hogy ezekben az elemzésekben vannak nagyon fontos dolgok, és ezek kvázi visszhangozzák azt, amit mi már említettünk, tehát az elemzések is azt mondják, hogy együtt kell működni, fennáll a protekcionizmus kockázata, és én osztom az önök véleményét, mármint aggájait ez a kapcsolatban. Az előttünk álló válság annyira súlyos, hogy valóban oda kell vezessen, hogy lehetetlen dolgokat is megoldjunk. Tehát, ha úgy tetszik, Mondtam már ugye, hogy rövid, közép és hosszú távon kell megoldást találni. Ha ma például intézkedéseket, sürgőségi intézkedéseket hozunk egy adott területen, és a sürgőségi intézkedések, amelyek segítségével mondjuk a, a fogyasztást lehet elősegíteni, viszont ez a sürgőségi intézkedés mondjuk súlyosbítja az nemzeti adósság rendszerét, vagy az energetikai helyzetünket, vagy hozzájárul a klímaváltozáshoz akkor kvázi falnak ütközünk ezekkel a sürgőségi intézkedésekkel. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt jól végig gondoljuk, hogy nem elég tűzoltásszerűen eljárni, mert ennek a tűzoltásnak bizony lehet akár tűz is a következménye. Szerintem nagyon fontos a megfelelő eh, egyensúlyteremtése, ez a kollektív feladatunk, ez egy olyan vita, amelyet nem lehet csak saját ország a határain belül folytatni. Mindenki a saját kis országába bezárkózva nem találja meg a megoldást. Engem azért sokkol az, hogy milyen, tehát amit Obama elnök mond például. A mai helyzetben vagyunk. Ha az az igazság, Ammonia biztos úr is említette, Miért vagyunk ebben a helyzetben? Mert a világon egyenlőtlenségek alakultak ki. A világban kialakult egyenlőtlenség. Két évvel ezelőtt, és elhangzott egyik vendégünk szává, szájából, hogy ha úgy tetszik, sokszor a gazdagok a legszegényebb megtakarításaiból finanszírozzák a válságot. Tehát ugye az amerikai növekedést újra kell indítani. Igen, ezzel mindenki egyetért, de nem mindegy, hogy milyen feltételek között. És ez az a vita, ami remélem, ki fog majd a G20-ak találkozóján alakulni. Nagyon fontos, hogy a gazdaság élénketést intelligens módon hajtsuk végre nem szabad vakon, minden kockázatot felvállalva elindulni ez úton. Nem szabad, hogy protekcionista intézkedéseket is hozzunk, hanem valóban felül kell vizsgálni a helyzetet, az eddigi gazdasági modelleket is felül kell vizsgálni, amiket eddig használtunk. Nagyon fontosak ezek, és ha úgy tetszik, én a Gazdaság és Monetáris Bizottság elnökeként mondom el személyes véleményemet, de azt hiszem, hogy önök is azért sok mindenben egyetetenek velem. Ha megnézem az amerikai helyzetet, úgy tetszik, a gazdasági fejlődési modellen kell változtatni, jövedelmeket jobban kell szétosztani, mert nem lehet a radikálisan egy energetikailag, környezetvédelmileg fenntarthatóbb rendszerhez eljutni, ha a mai jövedelem elosztó rendszert fenntartjuk. Ha nézzük meg a kínaiakat például, ott a belső piac alakulását nézzük. Tegyük fel, hogy a kínaiak már nem fognak műhelyként viselkedni, és nem fognak a mi irányunkba ö, exportálni olyan feltételek között, amelyek között eddig teszik. Én azt gondolom, hogy fel kell lépnünk rövid, közép és hosszú távon egyszerre, nem engedhetjük meg azt mondani, hogy azt mondjuk, hogy ma ezt csinálom, és az utódom, az majd a következő választás után, majd mások foglalkozik, amivel én nem akarok. Ugyanígy, azt gondolom, párhuzamosan egyszerre kell nemzeti, európai és nemzetközi szintéren fellépnünk. Azok, akik azt gondolják, hogy a problémák túl súlyosak, és akik azt várják, hogy majd nemzetközi szinten hozzuk meg a megoldást, megint a falba ütközünk, a falba ütjük a fejünket. Tehát azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy kollégáinkkal együtt tudjuk. Astrid Luling asszony luxemburgi azt mondja nekem, szörnyű ez a dolog. Ma, ha úgy tetszik, öm, nincsen építésze a mi jogalkotási felépítményünknek, tehát azt gondolom, hogy nem tudja, senki nem tudja pontosan mi vár ránk, sem a világ, sem a Európa szintjén. Tehát javítani kell azt, amit javítani tudunk ma, és minden szintnek együtt kell működni, ha nem. Itt a teremben azt hiszem mindenki lelkismeretes, mindenki tudja. Ugye azt elmondta Álmúnya biztos úr. A belső piac egyik alapja az EU-nak, a verseny, tehát amit együtt felépítettünk az elmúlt években, ha úgy tetszik, ha nem helyesen lépünk fel, az eddig felépített vívmányaink szétrombolódnak. Tehát, ha úgy tetszik, fel kell lépni a protekcionizmus ellen, meg kell érteni azok aggájait, akik a válság első áldozatai, közösen kell választ találni. Elnézést kérek, hogy egy picit érzelemmel dús és hosszan válaszot, választ adtam, de ismernek, ha úgy tetszik, én ezt akartam elmondani ebből a pozícióból. Most pedig egy utolsó kérdéskört nyitok meg, esetleg felolvasom azok nevét, akik szót kértek, utána pedig megadom a szót Meistet úrnak. Kik szerepelnek a listán? A holland delegáció kért szót, Batazani a szenátus nevében két ismét szót, Vandenburg asszony az Európai Parlament nevében. Kér-e még valaki szót ma délután, illetve este? Úgy látom, nem. Akkor a három hozzászóló elnézést mégis valaki jelentkezik? Az osztrák delegáció jelentkezett. Egy, kettő, nagyon jó, nagyszerű még ketten kívánnak felkerülni a listára, aztán lezárjuk ezt a kérdéskört, ha úgy tetszik. A holland delegáció kapja meg a szót. I'm Peter Romszicht, um, Köszönöm. A holland kereszténydemokrata, eh, holland parlament kereszténydemokrata képviselője vagyok. Néhány megjegyzésem lenne. Először is az összes államnak óriási a deficitje, a 3%-os küszöb messze túllépése került. Hogy tudjuk azt biztosítani, hogy nem kerünk olyan amelyik teljesen labilis, és amely az Európai Unió tagállamait olyan helyzetbe hozza, mint ami inkább az izlandi helyzetre hasonlít. Ezt egyikünk sem szeretné. Lehet, hogy most nevetünk rajta, de hogyha nagyon mély recesszióba hanyatlunk, akkor mondjuk önök nem tudnak pénzt szerezni, mert ugyanaznap Spanyolországnak is 10 millióra lesz szüksége. Hogy tudjuk elkerülni ezt a legrosszabb forgatókönyvet? A második kérdés kifejezetten az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos. Úgy érzi -e ön, hogy a bank képes hozzáadott értéket biztosítani, mondjuk egy egy millió euró, vagy ez eltörpül a 480 milliós német a tagállami szintű segélyhez képest. Tehát milyen módon és milyen mértékben tud hozzáadni bármit is az Európai Beruházási Bank azokban az országokban, ahol a saját magától mozgatott pénzek eltörpülnek a tagállami pénzek mellett például Hollandiában is. Elnök, köszönöm. Az olasz szenátus képviselőnek adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm, hogy tájékoztatta kollégáinkat eh, az olasz szenátus hivatalos dokumentumával kapcsolatban. Három havi munkánk összegzése ez a dokumentum. Úgy gondoltuk, hogy eh, bölcs dolog ezt kollégáink számára rendelkezésre bocsátani. Majsztát úrnak köszöntet mondok, amiért kiemelt Olaszországot, amelynek kis és vállalkozásai vannak. Fontos a beruházási bank számára, hogy közvetlenül a helyi bankokat finanszírozza, mert ezek vannak legközelebb a kis és középvállalkozásokhoz. Számunkra ez egy nagyon pozitív tapasztalat, jó lehet, a hitelnek az az aránya, amelyet a kkv kapnak meg, mindig elégtelen és mindig meglehetősen szerény ahhoz képest, amit a nagy cégek kaphatnak meg. Ennek azt, hogy a kérdésem a következő, van egy félelmünk. Nevezetesen, ha a tagállami források, az állami források, és talán Almani biztos úr is tud erre reagálni, vagy tudott volna, hogyha a következő két évben források, a rendelkezés álló források a GDP 3-4%-át teszik ki, nos, konkrétan ő összekeverte azokat az összeget, amelyek a nagy bankok adósságainak finanszírozására mennek, azokkal a forrásokkal, amelyek a családok zsebébe kerülnek a fogyasztás támogatására, meg a kis és középvállalkozásokhoz, hogy be tudjanak ruházni. Tehát a félelmünk az, hogyha a közféra forrásai, eh, illetve az, amit az Európai Beruházási Bank ezt hozzátett a nagy cégek, nagy bankok támogatására és a nagy vállalkozások támogatására, akkor fennáll az a kockázat, hogy a kkv kétszer is megfizetik a válság árát. Először is eh, a hitel eh, miatt, másrészt pedig a fizetendő kamat miatt. Tehát két fölvetésem van, elnök asszony. Egyrészt egy nagyon fura paradoxot kell, hogy megéljünk, amely lehet, hogy új gazdasági elméletek kidolgozásához vezethet. Egyfelől az Európai Központi Bank a likviditást próbálja biztosítani a bankrendszer számára, ezzel tulajdonképpen a likviditás egy csapda kockázatát is fölvállalva. Másrészt azt látjuk, hogy a banki piac medréből elfogyott a bizalom, a köcsönös bizalom, és a valós gazdaságot ez bizony a hitel szűkösé válásával fenyegeti. Ez egy nagyon fontos, fontos gordiuszi csomó, amely rendkívül veszélyes. Az Európai Központi Bank, vagy az Európai Befektetési Beruházási Bank talán gondolkodhatna azon legalábbis egy, pill- egy, egy ideig, hogy a bankközi piacnak valamilyen garanciákat biztosítson, hogy az Európai eh, Központi Bank által eh, produkált likviditás, létrehozott likviditás eljuthasson a termelési rendszerbe. Eh, másik kérdés, mit gondolnak a francia döntésről? hogy lehetne egy ombudsman kinevezni a hitelezés ügyével kapcsolatban. Ez a funkcionárius közvetíthetne a bankok és a kkv között, meg segíthetne meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett hitelhez juthatnak. Köszönöm, mondja az elnök. Az Európai Parlament képviselőjének, majd az osztrák delegációnak adom meg a szót. Ez lesz a felszólaló listájának vége. Köszönöm, ennek asszony. Elnézést kérek, Meister Furtól nem tudtam a bevezetőjét meghallgatni, pedig mindig szeretem önt hallgatni. Azonban hallottam néhány választ, amely ugye az állami kötvények közötti eh, versenyhelyzetre vonatkozott, a, jól érzi ezt a helyzetet, a beruházási bank. Ezt az ügyet én is felvetettem, eh, én is felvetettem eh, Ammonia biztos úrra a folytatott párbeszédünkben, amikor azt mondta, hogy megpróbál legalább koordinálni ezekkel a tagállamokkal. De nincs eh, ennek lehetősége, hogy sokkal messzebb menjünk, ne csak, ne csak, ne csak koordináljunk, hanem valami komolyabbat is meglépjünk össze csoportosíthatnánk ezeket a erőfeszítéseket, és egy olcsóbb és eredményesebb kölcsön hitelfelvételi lehetőséget tudnánk biztosítani. Hiszen van itt egy nemzetközi verseny is, ugye a nemzetközi piacon, az USA a szövetségi kötvényeivel még mindig nagyon nagy tőkemennyiséget tud az arab köztársaságoktól, Kínától beszipkázni az Európai Befektetési Bank tapasztalatával nem tudnának egy nagyobb, átfogóbb képet adni arról, hogy mi lehetne az európai kötvénykibocsátásának az előnye, és mit takaríthatnánk meg ezzel európai tagállami szinten, hogyha összefognának az Európai Uniós tagállamok és közös kötvényeket bocsátanának ki az Európai Befektetési Bank, Beruházási Bank közreműködésével. Osztrák képviselők, Köszönöm szépen, elnök asszony. A mikrohitelekkel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Ausztriában főleg a regionális bankok azok, amelyek ilyenfajta hiteleket nyújtanak, ugyanakkor mindig felmerülnek ezzel kapcsolatban újból és újból problémák, ugyanis komoly közigazgatási felhajtást jelent ez, és a regionális bankok éppen ezért nem szívesen nyújtanak ilyen fajta hiteleket. A Bázel 2 kapcsán pedig lenne még egy általános megjegyzésem. Mi értelme van annak, hogyha a közép-európai országokban a Bázel 2-t olyan szigorúan alkalmazzuk, másfelől azonban a legnagyobb gazdaság, az USA a bázeli szabályokat tulajdonképpen ignorálja. Köszönöm szépen. Elnök úr, megadom önnek a szót. Elnök asszony. Először is azon kérdésekkel szeretném kezdeni, amelyek inkább az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatosak. A holland képviselő ő igaza van, amikor azt mondja, hogy mi igazából keveset tudunk nyújtani a bankoknak ahhoz képest, amit az államok megtettek a bankrendszer megmentése érdekében. De szeretnék még valamit megjegyezni. A cél nem az, hogy a bankokat megsegítsük, mi igazából arra törekszünk, hogy a kis és középvállalkozásoknak továbbra is hitelt nyújtsunk, és ezt bővítsük. Tehát az a 15 milliárd, amit a bankoknak nyújtunk az idén, ez igazából kevés ahhoz képest, amit az államok felkínáltak a bankoknak, de mi azt szeretnénk, hogy ezen összegek eljussanak a kis és középvállalkozásokhoz. Éppen ezért támasztottunk a szerződésben olyan feltételeket, amelyek kölcsönre vonatkoznak. Tehát kölcsönözzük ezt az összeget akkor, hogyha a bankok előnyöket fogalmaznak meg a kis- és középvállalkozások felé, már ami a volument illeti, mert minden egyes hitelezett euró érdekében be kell bizonyítsák, hogy két eurót hiteleztek a bankok a KKV-knak. Tehát ha 200 vagy 300 milliót ad a bank, akkor a banknak bizonyítania kell, hogy 500 milliót nyújt még ezen felül a kis- és középvállalkozásoknak. Tehát nem a bankokat szeretnénk megsegíteni, hanem egy multiplikátor hatást szeretnénk kiváltani, és a KKV-kat szeretnénk támogatni. Az új szerződések, amelyek tárgyalása most folyik, nos, ezen esetekben arra kötelezzük a bankokat, hogy a pénzügyi előny minimális legyen. A szerződésben meghatározzuk, meghatározunk egy minimumot, ez persze lehet több is, hogyha a piac ezt lehetővé teszi, de ami most a szerződésekben szerepel, az egy minimum. Általában 40-45 bázispont. Ami a volument illeti, ez természetesen kevés. De ennek lehet egy hatása, amely által kedvezővé válik a KKV-k számára. Örködnünk kell annak érdekében, hogy milyen ritmusban nyújtják ezt a, ezen összegeket a bankok a KKV-knak. A helyzet országonként eltérő. Vannak olyan tagállamok, ahol a pénz gyorsabban eljut a KKV-khez, más országokban azonban ez lassabb. Éppen ezért továbbra is nyomást gyakorlunk annak érdekében, hogy ezen hiteleket felhasználhassák a KKV-k. És ehhez hozzátenném, mert elhangzott egy kérdés, az ellenőrzésre vonatkozóan. Azon szerződések, amelyeket a bankokkal megkötünk, lehetővé teszik számunkra, hogy belső ellenőröket küldjünk, és ellenőrizzük a rendszert. Ami pedig az olasz szenátor kérdését illeti, köszönöm, hogy megjegyezte azt, hogy diversifikációra törekedtünk Olaszországban is, a hatás nagyon pozitív, éppen ezért azt szeretnénk, hogy egyéb országokban ugyanilyen fajta szerződések megkötésére kerüljön sor a KKV-kkel, illetve a takarékpénztárokkal. A regionális takarékpénztárokkal, mert ezek általában közelebb állnak a KKV-khoz. Ami pedig a hitel ombudsmant illeti, azt hiszem, hogy ez egy jó elképzelés. Egyes országokban, mint Belgium már létezik néhány éve. És ha van egy olyan vállalat, amelynek a bank nem kíván pénzt nyújtani, és úgy vélik, hogy ez nem jogos, akkor ezen úgynevezett ombudsmanhoz fordulhat, és a banknak el kell magyaráznia, hogy miért tagadta meg tőle a hitelt. Vandenburg asszony észrevétele nagyon logikus. Többen már védelmezték ezt az elképzelést. Konkrétan Jean-Claude Juncker, aki az Eurócsoportban ismertette már ezt az elképzelést, hogy egyfajta csoportot hozzanak létre, amely által jobb feltételeket lehet teremteni. Ez az, amire mi is törekszünk a beruházási bankban. Az imént kifejtettem már, hogy vannak a mi kamataink általában kedvezőbbek, mint azok, amelyeket egyes tagállamokban nyújtanak, hiszen a tagállamok ugye részvényeseink. És a piac meghatározza az átlagot, mi pedig sokkal jobb kamatokkal nyújtjuk a hitelt. Éppen ezért a kis és középvállalkozások ezért jobb feltételek mellett juthatnak hitelhez. De ezt az elképzelést nem fogadták különösen jól, és elhangzott az is, hogy ezáltal a költségvetési fegyelem nem lenne megvalósítható, mert egy ösztönző erő elveszne. Azok, akik ezt így védik, azt hiszik, hogy így próbálnánk jutalmazni azokat, akik magasabb kamatokat határoznak meg. Éppen ezért az ösztönző erők, valamint a költségvetési fegyelem fenntartása érdekében úgy döntöttünk, hogy ehhez nem nyúlunk hozzá. Úgy gondolom, hogy a holland képviselő kérdése is erre vonatkozott. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy középtávon a pénzügyi fegyelem fennmaradjon, hiszen bármit is szeretnénk, bizonyos kockázatok mindig lesznek. Így például a lakosság előregedése, a gazdasági válság nem segít majd bennünket abban, hogy hirtelen megfiatalodjunk. Tehát a válság hatása a nemzeti költségvetésekben is érezhető lesz majd. Ha pedig nem tudjuk fenntartani a költségvetési egyensúlyt, akkor tartok tőle, hogy néhány éven belül nagyon nehéz lesz a helyzet. Éppen ezért személy szerint úgy gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között szükségünk van az élénkítő tervekre, beleértve ugye a költségvetést is. Kezdetben vonakodtam, azért, mert egy olyan országból származom, ahol a költségvetés nehéz volt kordában tartanunk, 13%-os volt a deficit, és tudom, hogy a költségvetés kordában tartása érdekében néha szükség van kevéssé népszerű intézkedésekre, de a jelenlegi körülmények között ez a véleményem. Persze vannak más tényezők is, amelyek jogosá tehetnek egy beavatkozást, de pillanatnyilag ezen feltételek nem adottak. Éppen ezért úgy vélem, hogy a költségvetési út az egyetlen útja annak, hogy a gazdaságot fellendítsük, de persze ezt konkrét intézkedésekkel kell párosítani. Tartok tőle, hogy a gazdasági fellendülés érdekében olyan intézkedések is születnek, amelyeknek semmi közük nincs ezen gazdasági fellendüléshez, amelyek inkább választási célokat szolgálnak. Átmeneti intézkedésekre is néha szükség van. Lehet, hogy ezek két éves időtartamra szolgálnak, ezt követően értékelni kell őket mondjuk 2010-ben, és utána meglátjuk, hogy mi a követendő út. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek elvben 2010-ig kell, hogy érvényesek legyenek, és szükség esetén meg lehet őket hosszabbítani. Fontos minden esetre, hogy visszatérjünk középtávon a költségvetési egyensúlyhoz, máskülönben nagyon fekete lesz a jövő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezeket a következtetéseket. Most pedig megadom a szót Jan Hátszának hogy lezárja ezt az első kérdéskört, ezt követően pedig néhány gyakorlati nyilatkozatot is teszünk, majd a továbbiakra nézve. Vážená pani předsedkyně, vážený pane prezidente. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ami a vita első részét illeti, nagyon pozitív fejleménynek tekintem, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a kkv szerepe milyen fontos a tagállami gazdaságokban. Elnökségünk számára is fontos ez az ügy, ezért az elnökségünk olyan konkrét intézkedések végrehajtására fog koncentrálni, amelyek a Small Business Act-ből, eh, annak végrehajtásából és a kapcsolódó intézkedési tervből fakadnak számos jogalkotási csomagokat, csomagot fogunk tovább végrehajtani az áfa héja ügyekre is hivatkoznék, foglalkozni fogunk a késedemes fizetésekre vonatkozó direktívával is. Ez, két március, ez 2009 már márciusában kerül a vitára. A cseh köztársaság aktívan részt fog venni az első 2009-ben megrendezendő eh, KKV 7 esemény sorozatában. Nos, mind a tagállami szinten, mind az európai szinten eh, beszélnünk kell a lehetőségekről, bátorítanunk kell az embereket, hogy vállalkozzanak. Ennyit mondanék a KKV-kről, eh, de beszélnék a pénzügyi válsággal kapcsolatos kérdésekről és a lehetséges megoldásokról is. Továbbra is, holnap is folytatjuk a vitát. Kalusek úr, miniszterünk is itt lesz Egyelőre csak annyit mondanék, hogy köszönetet szeretnék mondani mindenkinek eh, a kezdeményezésért, köszönet az ECON szakbizottságnak, köszönjük a rendkívül őszinte és eh, igazán eh, bátorító vitáját. Úgy gondolom, hogy ez a nyitott párbeszéd nagyon kiváló konfúziókhoz vezetett. Nyilván fontos ezekkel az ügyekkel együtt foglalkoznunk, mert ez a válság mindenkit érint Európában, ezért közös megközelítéssel kell élnünk. Köszönöm szépen. Cher je crois que personne ne pouvait rêver du... Köszönöm, társelnök úr. Nem hiszem, hogy álmodhatunk volna ennél jobb lezárásról, hogyha bármelyikük úgy érzi, hogy nyomást kell gyakorolni a saját kormányára, akkor ennél jobb munícióval el sem indulhattunk volna. Javaslom, hogy a mai munkát eh, e ponton eh, függesszük fel. 7.30-kor, 19 óra 30 perckor találkozunk ebben az épületben, amelyet önök tavaly már láttak. Ez a földszinti helyiség az étteremmel, hogy egy eh, aperitívet fogok elfogyasztani, majd vacsoránál folytatjuk a vitát. Tudom, mindenki szereti a vitát, de nem jó, hogyha túl sokat vitázunk vendégeinknek lehetőséget ezt a prezentációikat megtartani, és mindenkit arra bátorítunk, hogy építgesse